Tisztelt kollégák, kérem azonnal kezdjük meg a munkát, hiszen nagyon sűrű a napirendünk ma délelőtre. Több fontos témáról cserélünk majd eszmét, például a megbizatásról, a 2012 évi költségvetési tervezetről folytatandó háromoldalú megbeszélés tárgyában, aztán lesz szavazás, és 11.30-tól, tehát emlékeztetnék rá, hogy a szavazás 11 órától lesz, és 11 óra 30-tól egy együttes ülésre kerültünk sort a Költségvetési Szakbizottság és a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság részvételével eszmecserét tartunk Inge Gressle, és Rivellini úr által készített jelentésről. Gressler asszony a mi bizottságunk részéről, Rivellini úr pedig a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság részéről készítette ezt a jelentést a költségvetési rendeletről. Azt javasolnám, hogy rögtön kezdjük meg a 11-es napirendi ponttal, amely az európai iskolák rendszerével foglalkozik. Damien Abad a véleményünk előadója. Köszönetet mondok neki, hogy jelen van, és pontos, és azonnal meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is emlékeztetni szeretnék a kontextusra az európai iskolákat illetően, és aztán egy rövid, illetve hosszú távú víziót vázolnék fel. Ez a véleménytervezet nagyon sok mindenkit érint az európai intézményeknél, és kaptunk petíciót is a tisztviselők szakszervezetéről a költségvetési szempontokkal kapcsolatban, valamint a szülők részéről. Tehát ez egy kényes téma, amit mindenképpen meg kell vizsgálnunk a költségvetési szakbizottságnál. Az első dolog, amire emlékeztetni szeretnék, az az, hogy az Európai Unió 60%-ban járul hozzá az iskolák költségvetéséhez, 20%-kal a tagállamok járulnak hozzá, és 18%-ban pedig a szülők. Az európai iskola egy jog, amely a tisztviselők statutumában szerepel. Tehát az uniónak kötelezettségei vannak az európai iskolákkal szemben, és itt az az első kötelezettség pontosan ezeknek a finanszírozása. Több mint ezer tanuló van, és ez egy plusz költséget jelent az Európai Unió számára. Jelentős költségvetési erőfeszítéseket tettek az európai iskolák, és ezzel is számot kell vetni, csökkentették a költségeiket, noha növekedett a tanulói létszám, és a költségvetést stabilizálni tudták az európai iskolák. Az Európai Bizottság egy emelést javasolt ezen európai iskolák költségvetése számára, amely 10 milliós eurót jelent legalább. Ezt a jelenlegi költségvetési kontextusban kell megvizsgálni, realista módon, hiszen az administratív költségek csak 1,3%-kal növekednek, és a bizottság 1,7%-os növekedést javasol az európai iskolák vonatkozásában. Tehát a bizottság által javasolt növelés fontosabb, nagyobb, mint ami a pénzügyi tervben szerepel, és felette van az általános adminisztratív költség növekedésnek. Tehát rövid távon kérdés, hogy milyen döntéseket kell hoznunk. Azt hiszem, hogy el kell gondolkodnunk hosszú távon is erről a problémáról, és stratégiai elképzelésünk legyen ezen európai iskolák szerepéről és jövőbeli orientációjáról. Két kérésem és egy kívánalmam valamit szeretnék kifejezni. Jó lenne, hogyha a bizottságnál nagyobb átláthatóság uralkodna a pénzügyi hozzájárulást illetően, mert ahogyan tudják, az Európai Uniós tisztviselők fizetéséből levonnak egy összeget, amely az európai iskolák finanszírozását szolgálja. Tehát jó lenne, hogyha ezen erő, ennek a forrásnak a globális volumenét meg lehetne ismerni, illetve azt, hogy hogyan használják ezt az európai iskolák finanszírozására. Ami pedig a kívánalmat illeti, a 2009-es reformot valóban alkalmazni kellene, tehát egy nyitást kellene eszközölni a sokszínűség irányában. Ezen rendszert más, iskolá, más gyermekek számára is rendelkezésre kellene bocsájtani. Végezetül az európai iskoláknak többet kell tenni kevesebb eszközből, akkor ez azt is jelenti, hogy nagyobb pénzügyi autonómiát kell biztosítani, hogy jobban tudják használni szűkös forrásaikat. Nos, tehát ennyi a vélemény kontextus, és ami az ütemtervet illeti, a módosítók benyújtásának határideje május 26, és aztán június 15-én szavazunk, én 17 órára szeretném ezt vinni, ezt a benyújtási határidőt holnap. Kavada úr, aki a Kulturális Szakbizottság részéről foglalkozik a témával, vele is eszmét cserélek még, hogy aztán a jelentést júliusban szavazzák meg, de jól együttműködtem a Kulturális Szakbizottsággal ezen kérdésekben. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Köszönöm szépen. Jelentéstevő úr, vannak a kérdések vagy észrevételek a kollégák részéről, a jelentéstevő úr részére. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy mennyire fontos ez a téma. Személyesen engem meglepett az, ami a Költségvetési Szakbizottság előtt történt, amely zártülés keretében meghallgatta Lewandowski biztos urat, amikor bemutatta ki a 2012-es költségvetés tervezetet. Engem meglepett, hogy a felszólalók háromnegyede szakbizottságunk tagjai, akik felszólaltak, hogy észrevételeket tegyenek, vagy kérdéseket intézzenek Lewandowski biztos úrhoz, erről a témáról beszéltek, tehát az európai iskolák finanszírozásáról. Értem tehát, hogy ez egy fontosnak ítélt téma sok kolléga részéről, mégpedig jogosan. Az imént ö, vizsgáltuk meg Bálcani asszony jelentését a trialógusban adandó mandátumról. Van ott egy bekezdés ebben az anyagban, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik. Hozzáfűzném, hogy ahogyan Damian Abad említette, holnap hány órakor is? 17 órakor. Nem, én most a meghallgatásról beszélek. Tehát holnap lesz egy meghallgatás, amelyet a Kulturális Szakbizottság szervezett, Jean-Marie Cavada, jelentéstevő, és a Kobo News-ban szerepel azon körülbelül egy tucat személyiség listája, akik különböző országokból érkeztek, akik kifejezik majd a véleményüket, illetve válaszolnak a kérdésekre ezen meghallgatás keretében, amelyet a Kulturális Szakbizottság szervezett. És ezen eszmecsére tehát legyenek figyelemmel, amely 10 óra és 12 óra 30 között zajlik az A1 g egy teremben 10 órakor és 12 óra, 10 és 12 óra között, és a Damian Abad vélemény módosítóinak, módosítóihoz a benyújtási határidőt 17 órára halasztottuk. Szidónia kért szót. I'd like to, uh... Köszönöm. Szeretnék elnézést kérni azért, hogy késtem az ülésről, de mégis hozzá akarok szólni ehhez a témához, mert szerintem nagyon fontos, és de milyen véleménye pedig jól tükrözi mindazt, amit a Költségvetési Bizottság ebben a témában egyáltalán mondhat. Nem akarom elismételni azt, amit ő már kimondott, de én azt gondolom, hogy az európai iskolák egy nagyon fontos dolog, és részét fogják képezni a 2012-es költségvetési tárgyalásoknak is. Nem szabad ettől a témától óckodni. Örülök a meghallgatásnak holnap. Az európai iskolák két okból rendkívül fontosak. Először is az Európai Parlament az egy munkáltató is, és eh, éppen ezért a munkavállalói felé vannak bizonyos kötelezettségei, amelyeket teljesítenie kell. Természetesen az európai iskolák nem csak az Európai Parlamentre eh, tartoznak, de ne felejtsük el, mi parlamenti képviselők, hogy az európai iskolák ennek a kötelezettségvállalásnak a eh, részei. És a kötelezettségvállalás alatt mit értünk? Nos, a az Európai Unió tisztviselői egy másik országból ide költöznek rövidebb, hosszabb időre, és az európai iskolák pedig azt a célt szolgálják, hogy ezeknek a munkavállalóknak, köztisztviselőnek a gyermekei saját nyelvükön, saját kultúrájukon tanulhassák meg a megtanulni valókat, és aztán, amikor a szüleik visszatérnek saját hazájukba, akkor újra integrálódhassanak az ottani viszonyok közé, vagy pedig felnőve visszatérhessenek a saját hazájukba, saját kultúrájukba. Tehát ez a missziója van egyrészt az európai iskoláknak. Másfelől viszont engem gyakran irrit profitál a képvis, egyes képviselők részéről az a, hát nevezzük tudatlanságnak is, amelyet miatt éreznek egyes képviselők, hogy növekszik az európai iskoláknak a költsége. Nos, ez a költségnövekedés, ez a 2004-es csatlakozásnak logikus következménye. Amikor Kinok úr 2002-2003-ban elindította a reformját, amelynek 2004 lett a kifutási éve, Kinok úr úgy döntött, és ne kerteljünk, most már ezt ki lehet mondani, nem titok, a lehető legalacsonyabb költséggel, a lehető legalacsonyabb beosztásba, a lehető legolcsóbban akarta felvenni ezeket az új tagállamból származó köztisztviselőket. Na most nyilván ennek az volt a belejárója, hogy ezek eh, a fiatalok voltak, akik eh, idejöttek dolgozni, vagy frissen végzett diplomások, vagy pedig olyanok, akik csak néhány évet dolgoztak azelőtt, tehát a karrierjük elején jöttek eh, ide. De aztán teljesen nyilvánvaló, hogy ezek az emberek családot alapítanak. Azok, akiket ez meglepi, azoknak azért mélye, akiket ez meglep, azoknak azért mélyen magukba kéne nézniük. Tehát azt gondolom, hogy az olcsó munkaerő felvétele annak idején illúzió volt. Ezek a, a, a köztisztviselők most családot alapítottak, és azt gondolom, hogy örülhetünk annak, hogy gyerekeket vállalnak. Európában a probléma egyébként is az, hogy túl kevés a gyerek, nem az, hogy túl sok. Ráadásul szeretnénk azt, hogyha a köztisztviselőink boldog családban élő emberek lennének, és ráadásul ezeknek a gyerekeknek szükségük van oktatásra is. Nyilvánvaló, hogy közülük sokan az európai iskolát választják. Amikor pedig én a titkárságon keresztül bekértem az európai iskolák adatait, akkor azt láttam, hogy azoknak a gyerekeknek az aránya, akiknek a szülei nem európai tisztviselők, folyamatosan csökken. Tehát egyre inkább az a tendencia, hogy az EU iskolába, iskolákba az EU alkalmazottak gyermekei járnak jó oktatást biztosítani sohasem könnyű, mindig nagy kihívás, de ha megengedik, én, Damien, egy kis módosítást fogok írni a jelentéséhez. A, a preambulumába például, eh, ahol azonosítom ennek a kihívásnak a, a, a gyökereit, amiről most beszéltem. Merci, Sidonia. Remek, köszönöm, Sidonia. Azt hiszem, hogy Damien Abad nyugtázta az ön észrevételeit, és azt hiszem, hogy nagyon nyitott a módosítók irányában, amelyeket benyújthatnak, akár ön, akár más kollégák esetleg. Nagyon jó, ha nincsen egyéb kommentár, akkor köszönetet mondok a jelentéstevőnek, és emlékeztetnék arra, hogy holnap lesz a meghallgatás a Kulturális Szakbizottságban, és a módosítók benyújtásának határideje pedig holnap 17 óra szavazásra pedig a véleménytervezetről, Damian Abad véleménytervezetéről a június 14-16-ai ülésén szavazunk. A Kultúrás Szakbizottság pedig júliusban szavaz erről az anyagról. Most pedig térjünk át a 8-as és 9-es napirendi pontra. Megadom a szót Reimer Bőgének, aki bemutatja legfrissebb javaslatait egy olyan témáról, amiről rengeteget beszéltünk a múlt év óta, és amivel kapcsolatban most végleges álláspontot kell kialakítanunk. Reimer. Köszönöm szépen, Hálnök úr, tisztelt kollégák! Rövidre foghatom, az elmúlt ülések során már beszéltünk a további eljárásmódról, hogy vannak-e még lehetőségek a Lisszaboni csomag got illetően egy hozzájárulási folyamat keretében megtárgyalni, hogy ne kerüljünk abba a zsákutcába, hogy a parlament csak igent vagy nemet mondhat. Elnézést kell kérnem, mert kis zűrzavar volt az ülés tervezésével a koordinátorok részéről a SURE szakbizottságban. A ö, különböző határidőket kitűzni a magyar elnökséggel kicsit nehéz volt. Ö, tegnap még ö, beszéltünk a határidőkről, és jó lett volna, hogyha a frakció elnyékjelentéstevő is ö, ott lehettek volna. Kicsit megkésve került erre sor. Itt egészen egyszerűen arról volt szó, hogy megadjuk azt a lehetőséget, hogy a Költségvetési Szakbizottság elnöke közvetlenül beszélhessen a tanácssal, és megnézzük, hogy vannak-e mozgásterek a tanács részéről. Nyilvánvalóan nem ez a helyzet. Az a benyomásom, hogy sok tag a tanácsban azt mondja, hogy miért is kellene ezt a szükséges kiigazítást a többéves pénzügyi keretet illetően, valamint az intézmény közi megállapodást megállapodást illetően eszközölnünk, hogyha már úgy is kezdődik a következő tárgyalás a következő többéves pénzügyi keretről és a kísérő megállapodásokról. Tehát még a jelölgi állapottal a következő két évet nagyon jól túl tudjuk élni. Ez nem az én véleményem, de értem, hogy a tanács miért is érvel így miután 2010. március 3-án a bizottság bemutatta javaslatait, még egyszer szeretnék emlékeztetni arra, hogy a tavalyi év szeptemberében volt egy plenáris határozat, azzal reagáltunk ezekre a javaslatokra. November-decemberben tárgyalásokat, a tárgyalások előtt még javaslatokat dolgoztunk ki, hogy megállapodás kiigazítását hogyan tudjuk mi elképzelni és más részről január elején a magyar elnökség alatt a tanács átvette azt, amit a belga elnökség előkészített, de de facto nem volt komoly tárgyalás ö, még, sem a múl, tavaly évben, sem ebben az évben. Ez nem a két tanácselnökségen múlik, amelyek abszolút nyitottak, hanem itt arról van szó, hogy nincs megfelelő mozgástér, mivel a tanács többsége nem akarja ezt. Az a helyzet, hogy egyrésztről, ami a flexibilitás korlátozását illeti ez a 0,03 százalék. Itt különböző értékelések vannak a jogi szolgálatok részéről, a tanács, illetve a parlament jogi szolgálata részéről, és természetesen mondhatjuk azt is, hogy menjünk az Európai Bíróság elé. Én azt hiszem, hogy ez nem oldaná meg a jelenlegi politikai problémákat, mert az a kérdés, hogy keresztül tudjuk -e verekedni az akaratunkat ott, a jelenlegi intézményközi megállapodás megtartásával, addig, amíg lesz új intézményközi megállapodás, vagy pedig mondjuk azt, hogy a ö, ö, primér joghoz ragaszkodunk, amely a tanácsot meggyengíti. Tehát az a kérdés, hogy eh, hogy, hogy lehet egy ilyen mértékű felülvizsgálatot eszközölni ennél a megállapodásnál. Ugyanakkor emlékeztetnék arra, és ezt láthatják a munkadokumentum mellékletében, hogy kértük a jogi szolgálatot arra, hogy eh, készítsen egy véleményt, mert a jelenlegi megállapodásban vannak elavult részek, hiszen ez az intézményközi megállapodás részben konfliktusban van a Lisszaboni szerződéssel, ezt láthatják az utolsó oldalon, a mellékletben, és hogyha nincs megoldás, akkor maradnak a többi megállapodások, ahogyan azok jelenlegi formájukban léteznek, mindaz ideig, amíg nem érünk el új megállapodást. Ugyanakkor arra is rá kell mutatnom, hogy sajnos ez egy példa arra, hogy nincs kielégítő megállapodás vagy belső játékszabály az intézmények között, hogy az új hozzájárulási eljárásra hogyan bánjunk. A 312-es bekezdés 5-ös albekezdése ad iránymutatást erre vonatkozóan, nem kapta meg az együttdöntési jogot a parlament a többéves pénzügyi keretre vonatkozóan. A 312-es bekezdés 5. albekezdését valóban élettel megtölteni, és megállapodni abban, hogy hogyan lehet megkönnyíteni a dolgokat, hogyan tudunk egymással megfelelően bánni, hát ez jelenleg még nem került kielégítően megoldásra ez a kérdés. Ugyanakkor a jogi hagyományok alapján amiket be kell tartanunk, egy bizonyos határidőn belül ki kell fejeznünk véleményünket, és hogyha a tárgyalások nem vezetnek kielégítő eredményre, akkor csak az a lehetőségünk lesz, hogy igent vagy nemet mondjunk a hozzájárulási eljárás keretében, és megbeszéléseket kell folytatnunk még ezen tárgyalások előtt, hogy ne jussunk egy ilyenfajta helyzetbe. Ezért azt javasolnám, ebben a helyzetben, ahol a tanácselnökség részéről jelzést kaptunk arra vonatkozóan, hogy azon túlmenően, amit most a contingency reserve tárgyában javasoltak, nincs további mozgás tér a további tárgyalásokra. Azt javasolnám tehát, hogy ezt a fejezetet zárjuk le egy jelentés bemutatásával, június 14-15-16-án, aztán június 27-én szavazhatunk itt a szakbizottságban, és július, júliusban pedig a plenárison döntést hozhatunk ebben a hozzájárulás eljárás keretében. Erről az anyagról az az ajánlásom ebben a pillanatban, hogy ne járuljunk hozzá ehhez ez a kezdete annak, hogy vagy egy új anyagot kapunk a tanácstól, mi nyitottak vagyunk a megbeszélések előtt, és hogyha ez nem történik meg, akkor nézzük meg a következő pénzügyi tervet és az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat. Talán ez az elmúlt hónapok tapasztalata alapján érdekes, például, hogyha megnézzük a SWIFT-et, hogy a költségvetési területen mennyire fontos észszerű megállapodást elérni a tanács és a parlament között és ö, azt hiszem, hogy ez azért is fontos, hogy ne kerüljünk ismételten újra és újra ugyanabba a helyzetbe, de minden jó szendék mellett jelenleg nem látok más lehetőséget, mint azt, hogy a plenárison nemet mondjunk, és aztán tovább dolgozunk, és megnézzük, hogy mi erre a tanács reakciója. Köszönöm. Merci. Köszönöm, Reimer, ezt a bemutatást, ezt a beszámolót, amely nagyon hosszú egyeztetések eredménye a koordinátorokkal, és eh, ez az ülés, amit te tartottál tegnap a ö, tanács költségvetési bizottsága elnökével. Többen kértek szót, Eider elsőként. Köszönöm, elnök úr. Először is eh, szeretném ismertetni a szociáldemokrata álláspontot, amely egyébként elég közel áll Bőge úr álláspontjához. Azt gondolom, hogy az Európai Parlament, ez a bizottság és a munkacsoportunk mindent megtett eh, annak érdekében, hogy eh, megegyezzünk a tanácssal, nyitottak voltunk a tanács irányába, ugyanakkor a tanács semmilyen hajlandóságot nem mutatott arra, hogy megállapodjunk. Éppen ezért nem látok más lehetőséget, mint hogy eh, ha már az a választás, hogy igent vagy nemet mondjunk, akkor ebben az esetben nemet kell mondanunk. Eh, nem vagyok benne biztos, hogy, eh, hogy tényleg meg kell lepődnünk a tanács magatartásán, hozzáállásán. A tanács eh, azt mondta, hogy eh, nem fogunk eh, most a pénzügyi keretről tárgyalni, mert itt most csak technikai jellegű hozzáigazításra van szükség, majd később a Financial Perspective-ről tárgyalunk. Tegnap láttunk példát arra, hogy akkor majd mi történhet. Én nem hiszem, hogy ez egybeesés lenne. A tanács javaslata valóban technikai jellegű volt, ugyanakkor a magatartása, a hozzáállása teljesen egyértelmű is volt. Itt eh, tehát nem csak a pénzügyi keret kiigazításáról van szó, vagy eh, költségvetési rugalmasságról, hanem ez megint csak egy eh, jele azoknak a problémáknak, szimptomája azoknak a problémáknak, amelyekkel az Európai Uniónak szembesülnie kell. Alapvetően a kötelezettségvállalás hiányáról van szó az Európai Tanácson belül. Ezzel tehát meg kell birkóznunk, nemmel kell szavaznunk az új jogosítványainknak megfelelő Lisszaboni szerződés alapján. Köszönöm, Köszönöm. Két rövid megjegyzést tennék, miután meghallgattam itt a raportőrt. Először is a négyes pont egyes pontjához szeretnék hozzászólni. A tanács nem tett semmilyen erőfeszítést arra, hogy tárgyalásokat folytasson a parlamenttel. Én egyébként úgy értesültem, hogy ez máshogy volt, mert eh, az tanács benyújtott egy javaslatot, az Európai Parlamentnek pedig nem tetszett a contingency margin. Az én eh, javaslatom a raportőr felé a következő eh, lenne a 2012-es költségvetési tárgyalások fényében Tegyük fel a kérdést, hogy mi az, ami jogilag érvényesebb az intézményközi megállapodás vagy a Lisszaboni szerződés. Az, hogy többségi vagy beleegyezési eljárás van, ez jelentős különbségeket eredményez. Majd a jelentéstevő válaszol, de itt a jogi szolgált véleménye is felmerül a parlament, illetve a tanács részéről, egyik, illetve a másik részről, amelyek teljesen ellentétes véleményt fogalmaznak meg ebben a kérdésben, és ez egy alapvető dolog. A jelentéstevő majd válaszol erre a kérdésre, Helga Trüppel következik. Ja, ich möchte den Reimer Böge javaslatát szeretném támogatni volt, aki Reimer azzal érvelt, és nagyon világosan bemutatta, hogy politikai szempontból nagyon sajnálatos a mi szempontunkból, hogy a tanács többségben nem hajlik arra, hogy követeléseinket és az eljárásra vonatkozó követeléseinket teljesítse, például arra vonatkozóan, hogy korán bekapcsolja a parlamentet és komoly tárgyalásokat folytasson vele, és összességében a tanácsban, ami a következő pénzügyi tervet illeti, illetve az európai szintű finanszírozást. Sajnos nincs megfelelő tudatosság a tanácsban. Reimer beszélt Swiftről és más erőpróbákról a tanács és a parlament között, és arról, hogy mennyire fontos, hogy összefogjunk, hogy saját elképzeléseinket és jogainkat érvényesítsük. Éppen ezért az a javaslatom, hogy az ő javaslatának megfelelően járjunk el, a plenárison nemmel szavazzunk. Azt hiszem, hogy itt az ideje annak, hogy egy másik politikai irányt vegyünk, de természetesen ez feltételez egy olyan stratégiát is, hogy megfelelő többségünk legyen, hiszen különben csak kicsinyítjük a parlament szerepét az én politikai magatartásom ezzel kapcsolatban világos, csak úgy tudunk eljárni, hogyha biztosított, hogy megfelelő többség van a parlamentben, és akkor parlamentként ebben a kényes tárgyalásban a tanácssal erősnek mutatkozhatunk. Merci, Helga. Köszönöm, Helga. Ann Jensen. Yes, thank you, Chair. Well... Köszönöm, elnök úr. Látjuk, hogy milyen nehéz olyan valakivel vitatkozni, aki maga sem fejti ki világosan az álláspontját, és itt Reimer előadására kell hivatkoznunk, és kimondanunk, hogy ragaszkodnunk kell véleményünkhöz, és nemet kell mondanunk az asztalon fekvő javaslatra. Alapjában ez lévén a választásunk lezajlottak az érdemi megbeszélések, a viták, és úgy gondolom, hogy Reimer tényleg minden tőle telhetőt megtett az megállapodás létrehozására. Szomorú, hogy az a helyzet így alakul, miután valójában azt látjuk, hogy nehéz időket élünk, amikor a rugalmasságról beszélünk a következő több éves pénzügyi keret vonatkozásában a következő több éves pénzügyi keret vonatkozásában csak ugyan rugalmasságot kell tanúsítanunk, és nem csupán technikai kérdésekről van itt szó, jó lehet ez adott esetben így hangzik, de a rugalmasság hiánya olyan valami, ami lehetetlenné teszi, hogy Európa <coughs> hatékonyan lépjen fel olyan esetekben, amikor például Oroszország megszakítja a bulgáriai gázszállításait, és ki kell tudnunk mondani, hogy majd mi rövid időn belül ellátjuk Bulgáriát a gázszállítás lehetőségével, illetve végrehajtjuk az ehhez szükséges beruházásokat. Hogy mondjuk kimondhassuk, hogy 15 éven belül ezt vagy azt a beruházást végigvisszük. Nos, itt rugalmasságra volna szükség, nem pedig ilyen merev álláspontok kialakulása vezet Köszönöm, Ann. Súrján László következik a néppárt nevében. A rugalmasság nagyon jó dolog, azt hiszem, hogy ebben érdemes odafigyelni arra, amit Ann Jensen most mondott. Én azonban egy nagyon meglepő bejelentést szeretnék tenni. Az Európai Néppárt nevében támogatjuk a raportőrt. Wow. That's it. you, you... Ennyi. Jó, kikapcsolhatja a mikrofon. Köszönöm ezt a lényegi nyilatkozatot. Nos, jelentéstevő úr hallotta a kollégák kollégákat, a kollégák észrevételeit, azt hiszem, hogy valami <coughs> ugyanazt az érzelmet fejezte ki, azt a sajnálatot, csalódottságot, hiszen hosszú hónapok után, amelyek tárgyalásokkal zajlottak, hivatalos, nem hivatalos tárgyalásokkal, megszakadtak a tárgyalások, aztán azokat újra felvettük. Sajnos nem sikerült valóban két tan tangó táncpartnerként az Európai Bizottság által játszott zenére táncolni, és sajnos ezen körülmények között azt hiszem, hogy nagyon széles az egyetértés azon javaslatot illetően, amelyel a jelentéstevő élt. Reimer, hozzá kívánsz még szólni ismét? of course, uh, with this music coming... Persze, eh, ha ilyen zenét húz nekünk a bizottság, akkor erre nehezen fogunk tudni táncolni. Ez az egyik eh, probléma, amivel szembesülnünk kell, hiszen be kell vallanom, hogy ami engem illet, ez egyfajta premier, hogy eh, a plenáris ülésre ilyen eredménnyel kell mennem hogy megpróbáltunk minden tőlünk telhetőt megtenni a tárgyalások során, de ilyen holtpontra jutottunk, amikor a román és bolgár csatlakozással kapcsolatos pénzügyi kérdéseket tárgyaltunk, akkor a plenáris szavazás előtt 3-4 perc alatt le tudtuk bonyolítani az érdemi vitát. Ez tehát tényleg jelentős eredményként volt elkönyvelhető. Mm. Ezt előre bocsájtva, elnök úr, azt hiszem, hogy a jelenlegi helyzet némileg szimptomatikus, azzal kapcsolatban szólnék valamit, amit Hártunk kifejezett. A tárgyalás nem volt. Csak megbeszélések voltak a belga elnökséggel, az a mandátum alapján, amelyet a plenár is szeptemberben adott nekünk, de a belga elnökség nem volt képes arra, hogy részletes tárgyalásokba bocsájtkozzon. A tárgyalás mindig konkrétumokat jelent, egy eszmecserét és annak megvizsgálását hogy van -e valódi ajánlat az egész csomagra vonatkozóan, ilyen nem volt. Decemberben olyan helyzetbe kerültünk, és akkoriban ezt nem akartam figyelmen kívül hagyni, hogy eh, ezen konfliktusra való tekintettel, ami ugye az intézményközi megállapodásra vonatkozott, ott eh, mi döntéseket hoztunk a tanács, a bizottság és a parlament hogy pénz ellenében vannak reformok. Ez a 2006-os politikai kompromisszum része volt. És ezek a reformok azt is tartalmazták, hogy a parlament több információt és ellenőrzési jogot kap, és bizonyos rugalmasságokat is a felülvizsgálatokat illetően. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése után a protokoll nyilatkozattal egy fontos tagállam részéről a tanács megpróbált ezeket a megállapodásokat hatályon kívül helyezni. Aztán egy bizonyos magasabb szinten, a tanácson belül voltak kísérletek arra, hogy némileg kiigazítsák ezt a problémát ezzel a contingency reserve létrehozásával, amely szükségszerűség volt, hogy ne legyenek kötve ehhez az egy ö, hangúsághoz, és aztán ott van az 21-es és 23-as cikkekben tart, mm, foglalt rendelkezések is. Itt mindig a 003 százalékról beszéltek, amelyet teljesen ki kell meríteni a fennálló pénzügyi keretben. Amit kínáltak, és az volt az egyetlen ajánlat, amit bemutattak nekünk, a legfontosabb témákkal egyáltalán nem foglalkoztak a tanácsban. Itt csak egy részleges kiigazításra került sor, a Lisszaboni szerződés és a fennálló intézményközi megállapodás folyamányaként. És e tekintetben nem volt igazán komoly tárgyalás a teljes csomagról. Teljesen világos, hogy itt különbséget kell tenni, azt illetően, hogy hogyan haladjunk tovább a következő több éves pénzügyi keret vonatkozásában, és mi a helyzet a többségi döntéssel egy éves költségvetési eljárásra vonatkozóan a múltban. Az a tapasztalatunk, hogy még akkor is, amikor a tanács minősített többséggel az éves költségvetési eljárásban dönthet, egy kivétellel mindig egyhangulag tették ezt, noha minősített többséggel dönthetett volna a tanács, az volt a helyzet például Galileo esetében. Németország elutasította ezt, Spanyolország tartózkodott, és aztán esküdöztek, hogy a tanácsban ez nem fog újra előfordulni, inkább legyen újra egyhangúság. Hát itt az egyik holló kiválja a másiknak a szemét, ez a ö, szólásmondás érvényesül. Ez tehát a ö, jogi alap. Kérdés, hogy politikailag ezzel hogyan bánjunk hiszen szép az egyhangúság, és aztán a politikai többségi döntések ezáltal ellehetetlenülnek. Tehát az éves költségvetési eljárás számára ez ö, probléma. Voltak konfliktusos esetek, ahol ö, különböző mm, nagyságú pénzügyi ö, összegek kiigazítására került sor. Azt hiszem, hogy ezzel a jelzéssel nagyon nyugodtan nézhetünk a következő két év elébe. Talán ez egy jelzés a tanács felé is, hogy egészen nyugodtan világossá tegyük, hogy beszéljenek végre velünk hogyha megnézzük például a több éves pénzügyi keretet, akkor ezt közösen kell megbeszélnünk és tisztáznunk, hiszen ott a parlament akár nemet is mondhat, hogyha nem vonják be időben a parlamentet ebbe a folyamatba, és vannak erőfeszítések a jelenlegi tanács elnökség részéről, de még nem ö, döntöttek arról véglegesen, hogy ö, a megfelelő előrelépéseket elérik-e, és aztán itt decemberben az elnökök értekezletén mindig felhívjuk a figyelmet, illetve felhívtuk a figyelmet ezekre a problémákra. Azt hiszem, hogy a többségnek hálás lehetek, hogy mindenki támogatott, hogy ebbe az irányba mozduljunk el, és talán a bizottságot is fel kellene szólítanunk, hogy kicsit bátrabban lépjen fel ebben és más kérdésekben az európai projekteket illetően, és újra váljon az európai integráció motorjává, és ne csupán mellékszereplőként kapcsolódjon be a jogalkotási folyamatba. Ami nagy aggodalmakat kelt bennem, az nem az, hogy itt most nemet kell mondanunk a tanács ajánlatára, sokkal inkább az aggaszt, hogy az előrelépések ellenére a Lisszaboni szerződés révén de facto azt a kísérletet érjük, éljük át, hogy a parlamentarizmust Európában a lehető leginkább le próbálják építeni, és megpróbálják, megpróbálják megbénítani, és ezt egyetlen parlament sem fogadhatja el. Azt hiszem, hogy itt fennáll annak a szükségessége, hogy az Európai Tanács ö, megtanulja, hogy a dolgok máshogyan működnek, és az, az Európai Uniónak csak akkor van esélye, hogyha demokratikus módon végzi mindennapi munkáját. Köszönöm. Elnök, köszönöm Reimer. Megállapítom tehát, hogy nagyon széleskörű egyetértés uralkodik jelentéstevőnk javaslatait illetően, és emlékeztetnék arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje ezzel a jelentéssel kapcsolatban holnap dél. És ahogyan elhangzott, erről a jelentésről szakbizottságunkban június 14 és 16 közötti ülésünkön szavazunk, majd pedig Oui, nous n'avons pas, mais en vue de parvenir à vote en... Aztán uh, plenáris, aztán júliusban uh, 17-én szavazunk a plenárison erről az anyagról. Azzal a lehetőséggel, hogy a plenes előtt megállapodást tudjunk kialakítani, hiszen van már precedens, amely most is megismétlődhet. Nos, köszönöm szépen, ez volt a 8-es és 9-es pont, és azt javaslom, hogy most térünk át a 4-es napi rendi pontra, Francesca Balcani jelentése ez. A megbizatás a 2012 kettő évi költségvetési tervezetről folytatandó háromoldalú megbeszélésre címmel. Francesco, kérem, mutassa be a helyzetet. Köszönöm, elnök úr. Volt már egy első eszmecsere a megbizatással kapcsolatban május 5-én. Akkor a szakbizottságnak bemutattam javaslatomat, két alapvető pontot emeltem ki. Az első az, hogy eh, szerettem volna gazdagítani ezt az anyagot a kollégák észrevételeivel, és eh, a következtetéseket eh, úgy akartam kialakítani, hogy ott a szakbizottságunk kollégáinak figyelmi, észrevételét veszem figyelembe. Amit tehát megpróbáltam megtenni ebben a dokumentumban, az az volt, hogy a bizottság költségvetését világosabban tudjuk értelmezni, különösen a pénzügyi terv fényében hogy megfelelően láthassuk, hogy milyen emelések, növekmények és csökkentések szerepelnek ennek a, ebben a költségvetésben. Most egy további észrevételt szeretnék tenni ezen első eszmecsere után. Itt most a következtetések kialakításáról van szó, illetve arról, hogy speciális politikai súlyt biztosítsunk ennek a megbízatásnak a trialógus során. Az én javaslatom a következő most operatív szempontból. Ez a költségvetés nagyon nagy, ezen belül nehéz, nehéz ebbe politikai érveket beépíteni, amelyek valóban elérik a kritikus tömeget. Első plenárisan megszavazott anyagunkban kijelöltük a prioritásokat a 2012-es évre vonatkozóan, az EU 2020-as stratégiára összpontosítva, és egy, ö, azt gondoljuk, hogy ez a költségvetés az első lépés ezen stratégia irányában. A figyelmünket az EU 2020-as stratégiára összpontosítottuk a munka, munkára és a növekedésre. Ami nagyon jó lenne számomra ezen trialógus során, és amit szeretnék egyfajta kulcsként használni a munkám során, ez az lenne, hogy konkrét költségvetési sorokká változtassuk két-három költségvetési sorra ezeket a prioritásokat, tehát az EU 2020-as stratégia prioritásait, a munkát és a növekedést, hogy a költségvetésünkben világosan ö, láthatóak legyenek erőfeszítéseink, és ö, ennek megfelelő legyen az átláthatósága is, illetve az is világosan váljon, hogy jól alkalmazzuk az európai hozzáadott értéket. Nagyon fontos, amikor elkészítjük a költségvetést, hogy az erőforrásokat specifikus projektek irányába irányítsuk, hogy elkerüljük az erőforrások szétaprózódását, amely ugye a fellépésünket gyengíti. EU 2020, tehát a költségvetésünk nagy kerete, a munkahely teremtés és a növekedés, két kulcs szó, jó lenne előrelépést tenni, és két-három költségvetési sort azonosítani, hogy ezekre összpontosítsunk, és ezeket a prioritásokat így konkrétan meg tudjuk jeleníteni a következő költségvetésben. Azt hiszem, hogy ez lehet az első fellépésünk ezen megbízatás során, de nagyon fontos az is, hogy ez a megbizatás megfelelően rugalmas maradjon, mert hogyha ez túlságosan merev lenne, akkor ez negatív kihatásokkal járna a tárgyalásokra. Azt hiszem tehát, hogy gondoljunk arra, hogy mit akarunk kifejezni, mit akarunk megjeleníteni a prioritások között a 2012-es költségvetésben, és hagyjuk meg a megbizatásnak a szükséges rugalmasságot, hogy aztán a tárgyalások megfelelő eredménnyel zárulhassanak. Köszönöm. Merci beaucoup, madame la. Köszönöm, jelentéstevő asszony. Gianni Lavia kért szót. Köszönöm, elnök úr. Először is Köszönetet szeretnék mondani Bálceni kollégának a mostanáig végzett munkájáért, és ezért az alap dokumentumért, amelyet bemutatott a e, trialógusra vonatkozó megbizatás tárgyában, hogy meghatározzuk a parlament álláspontját azt hiszem, hogy az az üzenet, amit ki kell küldenünk, az pontosan az a meggyőződés, bilanci nazionali è il vero strumento che può... Ez a költségvetés lehet, tehát az az eszköz, amely lehetővé teszi, hogy erősebben lábalhassunk ki a válságból. Természetesen a parlament iránymutatását világosan meghatározza az EU 2020-as stratégia, amely a 2012-es költségvetés középpontjában áll az intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés jegyében. Egyetértek a jelentéstevővel, amikor kiemeli a párbeszéd alapvető szerepét a szakbizottságokkal, annak érdekében, hogy a parlament prioritásait meg tudjuk határozni. Azt hiszem azonban, hogy tekintettel a válságra és egy olyan költségvetésre, amely a megszorítások idején jön létre, néhány negatív prioritást is meg kell határoznunk, hogy a szűkös forrásokat jobban el tudjuk osztani. Ez bizonyosan nehéz gyakorlat, de ugyanakkor felelősségteljes is. Erre a globális kontextus hív fel minket. Tehát most a forrásokat mindenféleképpen összpontosítani kell azokra az intézkedésekre, amelyek stratégiai jelentőségek a növekedés szempontjából, amelyek prioritást jelentenek, és amelyeket valóban tényleges hoz, európai hozzáadott érték jellemez. Pontosan az európai hozzáadott értékre kell összpontosítanunk, amikor a közvélemény felé fordulunk, akkor ugyanis határozottan ki kell fejtenünk az európai polgároknak, hogy egy felelősségteljes növelése az európai költségvetésnek nem azt jelenti, hogy pénzt pazarlunk, hanem itt konkrét növekedési beruházási, innovációs és foglalkoztatási lehetőségekről van szó. Amit elmondtam, az még inkább igaz, hogyha figyelembe vesszük, hogy egyes tagállamok is növelik költségvetésüket, mégpedig nagyobb mértékben, mint amit az Európai Bizottság az EU költségvetéséhez javasolt. És ezzel is számot kell vetnünk. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani Bálcáni kolléga nőnek, amikor is azt mondta, hogy nyitott a módosító előtt a különböző politikai frakciók részéről, hogy aztán kialakuljon a végleges megbizatás a trilógusra, és még néhány szempontot szeretnék felvetni. Elsősorban azt, hogy a jelentésben felhívnám a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a KKV-k támogatása, valamint a, foglalko- a fiatalok foglalkoztatása. Ezek fontos célja az EU 2020-as stratégiának kiemelném az európai szemeszter parlamenti dimenzióját, hiszen nagyon fontos az európai parlamentet, illetve a tagállami parlamenteket bevonni ebbe a folyamatba, hogy demokratikus és átlátható módon alakítsuk ki az európai gazdasági kormányzást világosnak tűnik számomra, hogy a mandátum záró részében néhány szempontot ki kell emelnünk. Elsősorban szeretném kiemelni a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését az EU 2020-as stratégiára vonatkozóan. Fontos az Európai Uniós szakpolitikák végrehajtását pontosan ellenőrizni, nagyon ö, ö, korlátozott a ö, mozgástér az 2012-es költségvetésben, és ez pontosan ezt támasztja arra, hogy fontos az ellenőrzés. A ö, bevándorlási politikák ö, is nagyon fontosak a közelmúltbeli események fényében, a nemzetközi illetve a mediterrán térségben kialakult események fényében. Azt hiszem, hogy ezek olyan témák, amelyeknek meg kell jelenniük a megbízatásban. Egyes témák nem, ka- nem kapcsolódnak szorosan a költségvetéshez, de ezeket illetően a tanácsal, illetve a bizottsággal folytatott eszmecsere bizonyosan befolyásolja majd a 2012-es költségvetést. Itt van az interfinanszírozása, a Lisszaboni csomag, a 2012-es szolidaritási alap, erről tegnap sokat beszéltünk, valamint a többlet kérdése, és aztán ott vannak még más témák is, a következő hónapokban ezek szintén felmerülhetnek, és fontosak lehetnek a parlament és az egész Európai Unió számára. Köszönöm. Merci, mon cher collègue. Monsieur Hartong. Köszönöm, Hartong úr. Voorzitter, dank u wel. Uh, ik kan alleen maar zeggen dat het een uh, verschrikkelijk... Köszönöm szépen, elnök úr csak úgy gondolom, hogy a szükséges módosító indítványok benyújtására kerültek, és biztos, hogy e, szükség van erre, hiszen a tagállamoknak tényleg takarékoskodniuk kell, és egy példát a saját országom területéről idéznék ennek alátámasztására. Nekünk sikerült 8 milliót megtakarítanunk e, bizonyos kiadási e, költségvetési tételeknél, és a görög, ír, portugál fejlemények valójában elvitték ezeket a megtakarításokat. Tehát ennek megfelelően támogatjuk a jelentést. Köszönöm. Köszönöm, tisztelt kolléga. Helga Tripper következik. Köszönöm, elnök úr. Már az utolsó alkalommal, amikor beszélgettünk a mandátumról a három oldalú megbeszélésre. Kimondtuk, hogy nagyjából egyetértünk az alapvonalakban, a tekintetben, amit Francesca javasolt. És azt mondtuk, hogy az Európai Unió előtt álló erőpróbák és kihívások a Lisszaboni szerződés, illetve az EU 2020-as stratégia végrehajtása megköveteli a megfelelő finanszírozási lehetőségek megteremtését. Ennek megfelelően támogatjuk Francesca megközelítését. Másfelől igen fontos számunkra, hogy úgy gondoljuk, hogy bizonyos hangsúlyeltolódások lehetnek szükségesek a költségvetésekben. Ott készen állunk megtakarítások szorgalmazásokra, ahol nem fenntartható, nem elég környezetbarát témák finanszírozásáról van szó, vagy a helyi gazdaság nem megfelelő fejlesztését célozzák a költségek. Nos, ezt már korábban is leszögeztük, hogy a hagyományos és túlzottan ipari jellegű megközelítéseket nem támogatjuk a mezőgazdaság területén sem. Nos, itt megtakarítások válnak lehetővé, amelyek alkalmasak lehetnek a sokkal sikeresebb területek finanszírozására az európai polgárok javára. Ezért nem teljesen ö, elégít ki bennünket mindaz, amit Francesca javasol, különösképpen a nukleáris politika vonatkozásában, de készen állunk ezeknek a kérdéseknek a finomítására, megvitatására. És ö, valóban szeretnénk a megújuló energia hordozók irányába elmozdulni. A strukturális alapok mezőgazdasági felhasználásának céljából, és pontosabban meg kellene határoznunk, hogy mit is értünk az alacsony szénjékohertő kibocsátásunk gazdaság fejlesztésén. Tehát szükség lehet arra, hogy valóban növeljük azokat a költségeket, amelyeket a menekültek visszairányítására szánunk, de nem szeretnénk azt a benyomást kelteni, hogy elriasztani őket volna a célunk nem szeretnénk az arab országokkal konfliktust, nem akarnánk veszélyeztetni azt a kép, amely, képet, amely kialakult rólunk, illetve hogy ne akarnánk a földközi-tenger térségében és az arab országokban segíteni a demokrácia kialakulását. Tehát egyfelől célszerű lehet megtakarításokat célba menni, másfelől viszont egyes beruházásokat kell támogatnunk. Köszönöm. Köszönöm, Helga. Tehát Helga kommentárjait még valaki ki fogja kiegészíteni nukleáris témákról. Izabel. Nos, köszönöm, elnök úr. Néhány hete voltunk Kadarasban, a Költségvetési Szakbizottság missziója keretében, hogy megnézzük, hogy az ITER többletköltségei mire vezethetők vissza. Van egy jelentés erről a látogatásról, még akkor is, ha mi kisebbségben vagyunk, de a többség mindenképpen inkább kedvező véleményt adott erről. Ennek ellenére valamennyiünknek voltak kritikus észrevételeink, bizonyos pontokat illetően, amelyek a trialógus keretében is felemerülnek. Így például a munkálatok megkezdődtek, noha van még egy nyilvános vizsgálat, a stressztesztet kell végrehajtani 2012. szeptember és december között, tehát valamennyien félünk attól, hogy lesznek többletköltségek ehhez, ehhez a nyilvános vizsgálathoz kapcsolódóan és a stresszhez kapcsolódóan. Másrésztről nem kaptuk még meg, legalábbis én nem, azokat a számadatokat, amelyek a többletköltséget magyarázzák javaslom, és módosított fogok benyújtani ebben az értelemben, hogy a trilógus során nagyon figyeljünk a lehetséges többletköltségekre az ITER keretében, ott van a jelentésünk a látogatásról, és ott valamennyi politikai frakció kéri az éves nyomonkövetést itt a parlamentben, a költségek összessége vonatkozásában, és azt hiszem, hogy ez a fenyegetés vagy különleges figyelem meg kell, hogy jelenjen a trialógus vitái keretében is nincsenek még itt a számadatok, és az elég csalódást keltő a látogatás után, hiszen várnánk a számokat, de majd meglátjuk. Azt hiszem, hogy nagyon kell figyelnünk, hogy nyomást gyakoroljunk az ITER projektre, ismerik a véleményünket, biztos, hogy holnap nem tudjuk elhagyni a nukleáris energiát, de az a fontos, hogy állandó rendszeres költségvetési monitorozást végezzünk, hiszen ez a projekt sokkal többe kerül, mint ahogyan ezt vártuk. Elnök, igen, köszönöm Izabel. Tegnap nem volt itt, nagyon sokat beszéltünk az ITER projektről a Kadarasban lezajlott látogatást követően. Reimer Böge jelentés tervezette, ami a pénzügyi tervfelülvizsgálatát illeti, melyet ugye a bizottság nyújtott be az ITER többletköltségének finanszírozására. Tegnap délután beszéltünk erről, este beszéltünk erről a koordinátorokkal. Még nem állapodtunk meg a bizottság, a tanács, valamint a parlament a trilógus napirendjét illetően, de nyilvánvaló, hogy az ITER a trilógus napirendjén fog majd szerepelni. Természetesen az állásfoglalásban is beszélünk erről a trialógusról szóló állásfoglalásban. Nagyon jó, hogy ezt a témát felvetjük. Salvador Garriga kért szót az erős néppárti frakció nevében, mivel Súlyán László elnémult. Gracias, presidente. No, la opinión... Eh, Köszönöm. Az én frakcióm eh, véleményét Giovanni Lavia már eh, kifejtette és eh, alapvetően egyet is értünk vele, és így is szavazunk, vagy szavaztunk a plenárison, ezzel semmi probléma nincs. Tehát semmi bajunk nincsen Balzani asszony jelentésével és annak tartalmával. Ugyanakkor eh, szólnék egy-két szót arról az ülésről, amelyet néhány hete Strasbourgban tartottunk Barroso úr és Lewandowski úr részvételével. Ott eh, Beszélgettünk bizonyos általános jellegű dolgokról, a költségvetés általános problémáiról, illetve azokról a gondokról, amelyekbe, amelyek, amelyeket meg kellene oldanunk. Azt gondoltuk, hogy a stratégia alapvetően jó, a költségvetési prioritásoknál viszont a kifizetésekkel probléma lesz, és ráadásul igen komoly probléma lesz a kifizetésekkel a 2012-es költségvetés vonatkozásában. A kifizetési előirányzatok a strukturális alapokon belül a 2012-es évre elvil, elvileg és elméletben igen magasak lesznek. Ugyanakkor gyakorlati szempontból tudom, hogy a tagállamok visszafogják a strukturális alapokat, mégpedig a pénzügyminisztériumaik sugallatára. Az Európai Bizottság rendelkezésére álló adatok szerint a kifizetési előirányzatoknak jelentős lesz a felhasználása. A tanács ennél azonban szigorúban járhat el, tehát a 2011-es költségvetéshez képest jelentkezhetnek problémák. Ezzel nekünk majd meg kell birkóznunk, erre fel kell készülnünk, és ennek az egyik megoldása lehetne az, hogy a költségvetési többletet ne küldjük vissza a tagállamoknak, a politikai frakcióknak tetszett ez az ötlet, ez egy lehetséges megoldása lehetne a 2012-es problémának. Fejben tarthatjuk-e ezt a gondolatot, illetve felhasználhatjuk-e majd a trilógus során, amikor szeptember után a költségvetési megközelítésről beszélünk, Derek Wogan következik. Köszönöm, elnök úr és én is köszönöm Bazzani asszonynak a munkáját. Nagyon nehéz feladatot vállalt, nagyon nehéz időben. Az általános taktikával Egyetértek nevezetesen, hogy azonosított néhány kulcsfontosságú prioritást, és azokért harcol. Én is úgy gondolom, hogy ezek a prioritások, a növekedés és a foglalkoztatás növekedése érdekében kell, hogy legyenek megfogalmazva, és nyilván felül kell vizsgálni, illetve át kell gondolni bizonyos egyéb kiadásokat is, például a palesztin kiadást is. Nyilvánvaló, hogy a sajtót leginkább az érdekli, hogy mennyivel nő összességében a költségvetés, a kifizetések mennyire, mennyivel nőnek. Tudjuk, hogy a tagállamok egy része legszívesebben befagyasztaná a az európai költségvetés. Nyilván ebből szeretnének kiindulni majd a tagállamok, de e, az EU inflációnál többet nem igen adna egyik tagállam sem. Ez 2,7-2,8% lenne, ami számukra azért kedvező és eladható, mert ez kevesebb, mint a 2,9, amit időn kaptunk. Tehát valószínűleg ez lesz a taktikája majd a tanácsnak. Eh, reagálni kell majd erre a eh, nyomásra a eh, tanács részéről. Eh, a másik javaslat eh, az, az lesz, hogy eh, fűnyíró vágjuk vissza a kiadásokat, nekünk pedig amellett kell érvelnünk, hogy ez így nem fog menni. Prioritásokat kell megfogalmaznunk, és harcolnunk kell azokért a prioritásokért. Ilyen lehet a strukturális alap is. Például az Európai Bizottság már most azt mondja, hogy a strukturális alapok növekedése 2012-re a minimum, további visszavágások ebből nem fogadhatóak el Eh, ugyanígy költenünk kell kutatásfejlesztésre, infrastruktúrafejlesztésre, tehát ezek a legfontosabb eh, prioritásaink. Ha a tanács ezekből is visszafogna, vagy fűnyíró elvszerűen akarna vágni, akkor eh, azzal nekünk szembe kell szállnunk, és azzal kell érvelnünk, hogy a növekedéshez befektetésre van szükség ezeken a területeken. Köszönöm. Köszönöm, barátom, és akkor olyan Mulder következik. Köszönöm. Azt gondolom, hogy nagyon eh, nehéz eh, költségvetési tárgyalások elé nézünk. Persze a költségvetési tárgyalások mindig nehezek, de azt gondolom, hogy most különösen nehezek lesznek a tagállamok miatt. Amikor Lewandowski úr benyújtotta a költségvetési tervezetét, akkor az egyik legfontosabb vagy legérdekesebb adat, amit említett, az az volt, hogy a tagállamok költségvetésének az elmúlt tíz évben a növekedése 62% volt, míg az Európai Unió költségvetése ez alatt a tíz év alatt mindössze 35%-kal növekedett. Tehát eh, akik eh, eh, azt gondolják, hogy az Európai Unió túl sok pénzt költött, azoknak nincs igazuk. Hogyha a tagállamok követték volna az Európai Unió költségvetési politikáját, akkor már is sokkal kevesebb problémánk lenne a tagállami költségvetésekkel sajnos nagy a RAL értéke. Vannak olyan kötelezettségvállalások, amelyeket nem tudtunk teljesíteni, és mégis 3,7%-os kötelezettségvállalási növekedést tervezünk. Hogyan lehet ezt megvédeni? Szerintem a közvélemény számára jobban eladható lenne, ha ez a növekedés 0% lenne, és hogyha jogi kötelezettségek miatt évközben valami miatt növelni kell a kötelezettségvállalásokat, akkor azt egy módosítóval lehet majd megcsinálni. E, a szerződéseinket be kell tartanunk, nem lehet az, hogy e, aláírunk egy szerződést e, valaminek a felépítésére, és aztán fél év múlva azt mondjuk, hogy nincsen elég pénz, mert 0% növekedése volt a költségvetésünknek. Azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy tiszteletben tartsuk a kötelezettségvállalásainkat, tehát a kifizetések tényleges növekedésére kell odafigyelnünk. 4,5% a többlet idén, és azt gondolom, hogy ezt figyelembe kell majd vennünk akkor is, amikor az új költségvetést tervezzük. Köszönöm. Quelques remarques en ce qui me concerne. Néhány észrevétel, ami ö, azt illeti, amit az imént Jan Mulder kiemelt. Hogyha az álláspont, amit ő felvett, pontosan az, ami már a múlt évben is volt, ami annyiban áll, hogy elfogadjuk azt az elképzelést, hogy a kiadások szinten nem növekednek, tehát 0,2 vagy 0,3%-kal növekednek mindösszesen, és a politikai vita a kifizetési kötelezettségvállalásokra összpontosul. Ö, abban a szemben, amit éppen Jan Mulder most itt előadott, a valódi költségvetési politikai vita a, köt, a mm, kötelezettségvállalásokra irányul. Hiszen amikor már vállaltuk ezeket a kötelezettségeket, ezeket ki kell fizetni valamikor mindenképp, tehát ez már egy könyviteli probléma. Politikai szempontból a kötelezettségvállalása fontos. Ami meglep engem, ez az, hogy ezt az üzenetet a többi, üzenet, többi intézmény meg sem hallja. Noha a kormányfőink érdekében állna, hogy erre összpontosítsanak, mint ahogy ez más, hogy más a kötelezettségvállalásokra kellene koncentrálniuk. Például a miniszterelnökök tavaly korlátozták az európai költségvetés növelését, sokkal jobb álláspont helyzetben lettek volna a saját közvéleményükkel szemben, hogyha azt mondták volna, hogy ö, erőszakosságomnak köszönhetően 2, százalékos növekedést értem el a költségvetésben. Ők azt mondták, hogy a költségvetés emelése nem haladja meg a 2,9 százalékot. Ez teljes mértékben idióta dolog. És most ugyanebben a helyzetben vagyunk, ami a kifizetési kötelezettségvárásokat illeti, ez még súlyosabb, hiszen jogi szempontból kötelezve vagyunk arra, hogy a kifizetési kötelezettségvállalásokat növeljük. 2011-ben láthattuk a végrehajtási példákat tegnap, és 2012-ben ez még, még inkább így lesz, mert 2010-ben, 2011-ben kötelezettségvállalásokat tettünk, és nyilvánvalóan ennek a következménye a kifizetés és most a tanács, illetve a Költségvetési Bizottság jelenlétében vetettem fel a kérdést. Most a tanács nincs itt ma délelőtt, de az utolsó trialógus során felvetettem, hogy a lehető legvilágosabbá kell ezt tenni, világosan szilárdan ki kell fejteni, hogy semmiféle és ez semmiféle reakciót nem váltott ki, viszont sem a tanácsban, sem a bizottságnál ők ezt meg sem hallják. Én vissza fogok erre térni a következő tiralógus során. Ja, Muldernek teljes mértékben igaza van. Így történt néhány évvel ezelőtt is, hogyha ö, irányítani akarjuk az európai költségvetést, akkor a kifizetési kötelezettségvállásokat kell csökkenteni. Ezek csupán a előirányzat, a következményei, azokkal kell foglalkoznunk. Tehát, hogyha a kötelezettségvállásokat növeljük, akkor ez azt jelenti, hogy költségvetési sorok tekintetében a költségvetési sorok növelnek, növekednek majd, és amint már vállaltuk a kötelezettségeket, ezeket mindenképpen ki kell fizetni majd. Hiszen különben a RAL, RAL-ok volumene növekszik, amely teljes mértékben elfogadhatatlan. Azt is megjegyzem, hogy Jan nem javasolta, hogy ezeket az elégtelen költségvetési eszközöket arra lehetne használni, hogy hozzájárulunk az izlandi problémához, nem a vulkán problémájához, hanem ennek a banknak a problémájához, és segítsük, segítsünk bizonyos gazdasági szereplőkön az ő országában, illetve Nagy-Britanniában. hogy aztán visszatérjek egy másik észrevételre, egy komolyabb észrevételre. Szeretném emlékeztetni a kollégákat, hogy az elmúlt Koreper, illetve Elkoffin ülésen mély megosztottság mutatkozott a 2012-es tervezettel kapcsolatban a tanácson belül. És most van tehát egy erős megosztottság, amely politikai szempontból elég kellemetlen a nettó befizetők, illetve a nettó kedvezményezett országok között húzódik ez a megosztottság. Tehát a tanács megosztott. Tavaly a tanács kezdetben különböző álláspontokat egyesített magában, és a 2011-es költségvetési eljárás során több, minősített többséggel fogadták el ezt, néhány ország ellene volt. Most körülbelül fele-fele az arány, tehát a nettó befizetők és a nettó kedvezményezettek között, és ez egy rendkívül zavaró politikai helyzet, ugyanakkor veszélyes is az Európai Unió számára, amely két kategóriára oszlik, a gazdag és a szegény országokra ez egy plusz érv amellett, hogy ragaszkodjunk a valódi saját forrásokhoz, hogy lábajunk ki ebből a helyzetből, amely politikailag nem elfogadható. És ennek az az eredménye, hogy egyes európai országok már megvetéssel tekintenek más európai országokra. Ragaszkodom ehhez, mert világosan meg kell érteni, hogy milyen kontextusban vagyunk politikai szempontból, és milyen ö, lelkiállapotban van a fő ö, vitapartnerünk a tanács. Tehát a delegáció ö, találkozik majd a trialógus kapcsán, mi előkészítjük ma ezt a szöveget, amit meg fogunk ö, ö, szavazni, és erre a találkozóra június 11-én kerül majd sor. Végezetül, hogy előkészítsük a trialógust, és különösen a költségvetési vitát, a 2012-es költségvetésről zajló vitát, a költségvetési szakbizottság delegációját meghívták Varsóba a lengyel hatóságok, és holnap után csütörtök este, illetve pénteken jelentéstevőnk Francesca Bálcáni, valamint Szidónia és jó magam a munkatársakkal ellátogatunk Varsóba, hogy ott találkozzunk a SZEZM képviselők egy részével, a lengyel parlamenttel, illetve a lengyel szenátus képviselőivel, valamint a pénzügyminisztérium képviselőivel, Dominik úrral a pénzügyminisztérium részéről. Csütörtökön délután tájék tájékoztattam Jutta Haugot is erről, a Frontexet is meglátogatom majd, hogy megnézzük, hogy a jellegi kontextusban mi a helyzet, milyen problémák lépnek fel a Frontex ügynökségnél, és természetesen beszámolok majd erről Juttának, aki a Frontex jelentéstevője, valamint a koordinátoroknak. Jelentéstevő asszony le tudná zárni ezt az eszmecserét. Grazie. Köszönöm. Elégedett vagyok azzal, hogy jelen javaslatom egyetértésre talált azt illetően, hogy az erőforrásokat kevés költségvetési sorra kellene összpontosítani, és ezek fejeznék ki a prioritásainkat a 2012-es költségvetés vonatkozásában. Nagyon hasznos ez, a gazdasági megszorítások kontextusában visszatértünk a negatív prioritások témájára is. Remélem, hogy azok a kollégák, akik továbbra is valorizálják ezt a témát, ők majd képesek lesznek ennek egy konkrét dimenziót is adni ennek az elképzelésnek, hogy ne csupán üres szó maradjon, ennek konkrét javaslattá kell vennie, illetve ha nem válik konkrét számadattá vagy javaslattá, akkor pedig nyugodtan kimondhatjuk, hogy nincsen negatív prioritásunk ezen költségvetésen belül. Teljes mértékben egyetértek Lamasszúr elnök úrral azt illetően, hogy nagyon figyeljünk a kötelezettségvállalásokra, sokkal inkább, mint a kifizetésekre, hiszen stratégiai, politikai választásaink az EU 2020-as stratégia jövője csak a kötelezettségvárosok mentén épül. Tehát nyilván politikai dimenziót kell adni a költségvetésnek ezen a területen. A kifizetések témája fontos, de sokkal inkább a költségvetés hitelességéhez kapcsolódik. Hogy aztán ez a költségvetés valóban egy eszköz legyen arra, hogy a korábbi évek kötelezettségvállalásainak meg tudjunk felelni. Tehát ezt a két témát össze kell kapcsolni. Itt van egyrészt a kötelezettségvállalások témája, az EU 2020-as stratégia és a kifizetések, hogy komoly, hiteles költségvetésünk legyen, és itt különösen az 1B fejezetre gondolok. Aztán most két fontos téma is felvetődött, a költségvetési többlet, az ITER finanszírozása. Nos, azt hiszem, a negatív prioritások, a költségvetési többlet, és aztán a még nyitott sorok finanszírozása nagyon fontos témák. És ezeket be kell illeszteni a mandátumba, különösen a tárgyalásokra való tekintettel. Tehát mindenképpen jó, hogy ezeket bevesszük az anyagba, és itt különösen a ö, korábbi évek többletének felhasználására ö, utalnék, azt hiszem, hogy e tekintetben erőfeszítést kell tennünk, hogy ezt egy alapvető első lépésnek tekintjük, amíg nem lesznek megfelelő saját forrásaink. És azt hiszem ez is már elhangzott, de mindenképpen ki kell emelni, hogy szerepeljen a mandátumban, hogy senki nem akarja, hogy a költségvetést mond, úgymond automatikusan növeljük. Az automatikus csökkentések ellen is vagyunk, de az automatikus növelések ellen is. A költségvetés stratégiai jelentőségű, tehát az Európai Unió szendékát kell, hogy kifejezze, hogy különbségeket teszünk specifikus témák és költségvetési sorok, illetve programok között. Éppen ezért azt hiszem, hogy nem szabad azt az általános kívánalmat befoglalni ebbe a mandátumba, hogy egyszerűen növeljük a költségvetést. A fontos az, hogy következetesen vigyük végig szakpolitikáinkat, tehát így például az EU 2020-as stratégia erőfo- végrehajtását nem egyszerűen több forrásra van szükségünk. Köszönöm. Très bien. Remek. Köszönöm szépen, jelentéstevő asszony. Emlékeztetnék arra, hogy az önjelentés tervezetével kapcsolatban a módosítók benyújtásának határideje a mai nap 12 óra. Tehát aki módosítót akar benyújtani, annak kevesebb, mint két órával, hogy ezt megtegye. Köszönöm szépen! Tehát tartjuk magunkat az előirányzott időtervhez, ez figyelemre méltó áttérhetünk a 20-as napirendi pontra az ingatlan politika tárgyában. Csak 11 óráig van időnk, hiszen 11 órakor szavazunk. Monika ha jól értem, három dossziét kell, hogy bemutass. Igen, ez igaz, mondja Monika Holmeyer, és azt hiszem, mind a hármat bemutatod majd, és aztán közös vitát folytatunk ezekről. Kedves elnök úr, köszönöm. Valóban három dossziéról van szó, és egy kiegészítő információról, egy kisebb épületről. Az első dosszió, dosszié az Eurojust-tal foglalkozik Elnézést, ki kell kapcsolnom a telefonomat. Befasz sich mit Eurojust. Az eurojust foglalkozik Hágában. 2002-ben alapították az Eurojustot, és 2003 óta működik Hágában. Jelenleg a munkatársak két külön épületben vannak elhelyezve, ez bizonyos nehézségeket jelent hiszen 350 méterre van ez a két épület egymástól, együtt vannak elhelyezve a munkatársak, a Nemzetközi Büntető Törvényszék, az ENSZ szervezet munkatársaival. Az ICC 2015-ben költözik ki, 2015-ig az Eurojust marad, de aztán majd el kell dönteniük, hogy mit is akarnak végérvényesen, illetve hova akarnak költözni. Ezt meg is tette az Eurojust, 370 munkatársuk van, 411 lesz 2020-ig, hiszen az Eurojustot kiépítik és tevékenységei bővülnek. Az Európai Parlament nevében Hollandiának szeretnék köszönetet mondani, mert Hollandia valóban kiemelkedő módon feladozott azon, hogy az Eurojustnak megfelelő feltételeket biztosítson. 15 ezer négyzetméter felületen az Eurojust rendelkezésére a jövőben 18 ezer lesz ez egy épületben. A béleti költségek ugyanazok maradnak, és ezt Hollandiának köszönhetjük, amely a ország nagy kötelezettségeket vállal a e tekintetben, és a Volt, Volt Forum arra területén épületet építenek. 20 év lesz a bérleti időtartam, a telek hollandiájé, Hollandia nemzetközi szervezeteket szeretne elhelyezni területén. 2,5 millió a béleti költség 2011-es szinten, aztán lesznek parkolóhelyek is. 139 euró per négyzetméter a bérleti díj, a piaci szinthez képest ez 170 vagy 175 euró lenne négyzetméterenként, tehát nem panaszkodhatunk, ez nagyon észszerű ár. Tehát 18 ezer négyzetméterük lesz, és parkolóhelyük, ez az épület az Európa épület között, mellett van, tehát jól együttműködhetnek majd, ez is észszerű. Vannak egyszerű költségek 16,4 millió értékben, ezek a különleges felszerelések, amire ott szükség van az Eurojustnál, így a biztonsági intézkedések és ö, klíma berendezések és hasonlók a társjelentéstevőnek valamennyi <coughs> dokumentumot megküldtem, és most nem szeretnék véleményt megfogalmazni. Azt hiszem, hogy az Eurojust jó munkát végzett, sok sikert kívánok a költözéshez 2016 elején. Bon, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des remarques sur Euro Köszönöm szépen. Van-e észrevétel az Eurojust-tal kapcsolatban? Manka úr. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni. Skutočne tie podklady, ktoré posielala, e, boli veľmi... Köszönöm, szeretném megköszönni az előadónak azokat a e, dokumentumokat, amelyeket megkaptunk. Nagyon átfogóak, és nagyon sok információ van ezekben a dokumentumokban. Azt gondolom, hogy tényleg hálásak lehetünk a fogadó országnak, nagyon jó körülményeket teremtett ennek a szervezetnek úgy tűnik, hogy a körülmények még jobbak lesznek, az energiahatékonyság növekedni fog, illetve a parkolóhelyek száma megközelítése az épületnek szintén javul. Van-e még valaki, aki szeretne hozzászólni ehhez? Úgy tűnik, hogy nem. és akkor majd egy formális véleményt fogunk elfogadni ebben a témában a 173-as cikk alapján. Mónika következik, illetve Mónika megint következő épület. A második téma egy kicsit bonyolultabb, de nem túlságosan. Itt az MR-ról, az Európai Gyógyszerügynökségről van szó, székhelye Londonban van. Itt nem olyan jó helyzet, mint, Lon- mint Hollandiában, mert nincs támogatás a befogadó ország részéről. Az ügynökség jelenleg 20 ezer négyzetmétert foglal el három szomszédos épületben, és már önmagában az, hogy három épületben vannak elhelyezve, bizonyos nehézséget jelent, mert az épületeket a jövőre hosszabb időre bérelték, de más célokra, tehát nem az ő igényeknek felel meg. 2010-ben 5000 látogatójuk volt, és 1000 találkozójuk nagyon sok külső részvétellel, és a termeik erre nem alkalmasak. 13,4 négyzetméter az egyfőre jutó terület, ez sokkal alacsonyabb, mint ami nálunk itt Brüsszelben van. Itt 21 négyzetméter van személyenként, tehát az ügynökségnek elég kevés a területe, és nagy területű irodák vannak ott. Nos, 2014. decemberében lejár a bérleti szerződés, és döntenünk kell arról, hogy továbbra is béreljük ez, ezeket az épületeket, de mindenképpen alapvető változtatásokra lenne ott szükség, vagy pedig változtatunk, mert éppen az energiahatékonyság alapján az épületek jellege miatt az energiahatékonyság nem túl jó, és hogyha kiköltözünk, mint ami az én javaslatom lenne, akkor természetesen az eredeti állapotot helyre kell állítanunk. A költségek 16 millióra becsültek, és 2014-ben kellene felvenni a tárgyalásokat a bérbeadóval. A jelenlegi éves költségek 15,2 millióra rúgnak, ez a bérlet, a karbantartás és a folyóköltségek összessége. A jelenleg rendelkezésre álló felület kisebb, mint amire szükség lenne, Jelenleg 400, 984 személy dolgozik ott, és újabb személyzetet nem lehetne felvenni ezekbe az épületekbe, tehát a jövőben az ügynökségnek területre van szüksége. Itt nem merül fel az, hogy az ügynökséget rövid időn belül feloszlatnak, mert az új irányelvek alapján még több munkája lesz, mint ahogy a múltban volt. Ez a projekt, ez egy új projekt, mely szerint az épület 8, 78 ezer négyzetméteres területek kellene, hogy rendelkezzen. Kérdés, hogy az ügynökség tovább növekszik-e, és akkor esetleg még további emeletek bérlésére is szükség lenne a jövőben, hogy újabb felületet bocsássunk a rendelkezésükre. Az új épületeket az EMA igényeire kellene szabni teljes mértékben. 25 év az déleti időtartam, van egy probléma. Azt mondták, hogy ez rendkívüli módon drága, és feltettem a kérdést, hogy miért kell London közepén kialakítani ezt az ügynökséget, de ez nem lehetséges mert itt a tanács erről pontos határozatot hozott, hogy hol kell elhelyezkednie a, az ügynökségnek, tehát a 27 tagállam pontosan meghatározta, hogy milyen régióban lehet bérelni, tehát itt nem London nagy térségéről van szó, hanem ez pontosan az a hely, ahol ők jelenleg a londoni City közepén kell, hogy keressenek maguknak helyet, és már önmagában ez egy probléma. Tehát nem tudunk mit csinálni, ezen a területen kell épületet keresni, és a az olyan bérleteknél, amik ott előfordulnak, felvetettünk már kérdéseket, de hát ott van a tanács határozat ezzel az ügynökséggel kapcsolatban, az ELSZ, hogy e hoz hasonlóan, ahol például elhatározásra került, hogy Valettában kell épületet találni. Na most az EMEA is ehhez a határozathoz kötődik, illetve ettől nem lehet eltérni. Ez talán nem észszerű, de nem lehet ezen változtatni. Az építési munkák 2012. februárjában kezdődnek meg, és 2014. júniusában majd a felszerelés lezárulásával lezárulnak. Az ügynökség nem viseli az építési költségeket. Az építési költségeket ö, majd a bérletben fogják lerózni. 25 évre szólt, tehát ez a bérleti szerződés inflációs költségek nélkül 570 millióról van szó, tehát ez nem apró pénz, hogyha megnézzük az inflációs hatásokat, akkor még magasabb összeg jön ki, de a telephely tehát olyan, amilyen, és a, az angol kormány nagyvonalosságáról, hát csak visszafogottan tudnék nyilatkozni. A beköltözés körülbelül három hónapig tart majd, nincs break-up záradék. Én ezt elfogadtam volna, hogy egy break-up záradék egy jelentős dráguláshoz vezetett volna, és ez EMA régóta létező ünnepség esetében felmerült a kérdés, hogy itt egy olyan épületről van szó ennek az ügynökségnek az esetében, amire hosszú távon még szükség van. Éppen ezért én úgy döntöttem, hogy ne követeljünk brékapzáradékot, még akkor is, hogyha általában ez a célunk. Van egy öt éves időszak, 60 hónap bérletmentes időszak. Itt a fitting out költségek viseléséről van szó. Volt egy versenypályázat. Szerettem volna véleményt adni, illetve szeretnék véleményt adni, és a költségvetési szakbizottságot kérni arra, hogy ezt a véleményt támogassa, hiszen a tanácskozási szerződések lezárultak. Vannak költségek, 37 millió, 2,2 millió a tanács adási költségekre, 12 milliós tanácsadási költség számomra túldimenzionáltnak tűnik. Ezt azzal alapozták meg, hogy Londonon belül nincs támogatás a kormány részéről, senki nem segített abban, mint ahogy más kormányok esetében ez így volt, hogy megtalálják ezeket az épületeket, hogy megfelelően megfelelő támogatást kapjanak. Az ügynökség, amely nyilván nem építész iroda, megfelelő tanácsadókat igényelt. Van egy jogi iroda, egy ügyvédi iroda, nagyon híres iroda, amivel keretszerződést kötöttünk jogi tanácsadás céljából, és a BNP Paribas-val pedig egy négy éves időszakra ingatlan tanácsadás miatt 4 millió eurós szerződést kötöttünk közelebbről érdeklődtem az ingatlan specialistáknál a környéken, hogy milyen volumenű tanácsadási szerződések lehetnek egy ilyen épület esetében. Nos, egyáltalán nem 12 millióról számoltak be, és ebből az okból véleményt fogalmaztam meg a, Költségvetési Szakbizottság részéről, mi szerint mi 12,2 milliós eurós összeget túl magasnak tartjuk, és a tanácsadási költségek csökkentését kell elérni. Csodálom, hogy milyen gyorsan keresztülveri a tanács a dolgokat, illetve milyen könnyen elfogadja ezeket, anélkül, hogy megkérdezni, hogy mennyi pénzt is költenek ilyen esetekben, hiszen ilyen esetekben nem is figyelnek a költekezésre a cégeket bizonyosan szabályszerűen választották ki, de a szerződések volumene véleményem szerint túl magas. A fitting out költségek 500 milliós összegre rúgnak, 51 milliós összeg is felmerült, és itt ezeket a költségeket beszámítják a béletmentes időszakba, Összességében támogatom ezt a projektet, de nagyon drága, túl drága, erről nem tehetünk. Összevethető az ottani árakat, tehát nem arról van szó, hogy nekünk nagyobb árakat szabtak, piaci árakról van szó ebben az esetben, és másodszorban még a véleményemben szerep egy másik pont, itt a személyzet nagysága miatt, mivel több mint ezer emberről van szó, itt két parkolóhely van, több mint ezer emberre, hát ez egy őrület. Nein, nein, ich meine wirklich zwei Plätze für zwei Autos. Két, két hely, két autóra hát azt mondták, hogy jó a metró összeköttetés, és más részről ott talajvízzel kapcsolatos nehézségek vannak ebben az épületben, de a szomszédos épületekben elegendő parkolóhely áll rendelkezésre, amelyek elérhető áruak. Ezt csak a véleményben szeretném leszögezni ezt a problémát, mert vannak olyan emberek, akik nem tudják használni a tömegközlekedést, például fogyatékkal élők, vagy egyéb okokból nem tudnak metróval odajutni, és akkor legalább lehetőségük kell, hogy legyen arra, hogy az autójukat elhelyezzék. És miután a feltételek még nem véglegesek, harmadik pontként a véleményben szeretném leszögezni, hogyha a jelentős költségnövekedések lépnének fel, tehát 1 millió euró fölötti összegben, akkor a Költségvetési Szakbizottságot még egyszer tájékoztatni kell. Tehát, hogyha most a az, amit a tárgyások előzetes szakaszában bemutattak, ez a jövőben nem bizonyul helytállónak, és jelentős költségnövekedésekre kerül sor, akkor még egyszer be kell ezt nekünk jelenteni, és ki kell kérni a véleményünket. Kérem, támogassák a véleményemet, alapvetően támogatom ezt a projektet, az említett fenntartásokkal. A tanács döntése alapján az épület egy zsák pénzbe kerül. Bien, merci Monica de cette présentation. Köszönjük Monika ezt a teljes és átfogó eh, bemutatását egy olyan projektnek, amelyel kapcsolatban azért aggályok felvetődnek, és éppen ezért eltér az Eurojust dossziétól, amit az előbb eh, tárgyaltunk, eh, az Európai Egészségügyi Ügynökség ingatlan beruházásával kapcsolatban. Monika azt javasolja, hogy adjunk ki egy jelentést, amely kritizálja a tanácsot, és tartalmazza azokat a pontokat, amelyeket most itt említettünk. Bokros úr, kér szót. Thank you very much. This... Köszönöm. Azt gondolom, hogy ez egy világos példája annak, hogy hogyan nem szabad egy projektet elépíteni. Semmi oka nincs annak, hogy ez az ügynökség a Canary Wharfon London egyik legdrágább környékén székeljen. Semmi igazolása nincsen a break-up clause nélküli 25 éves bérleti szerződésnek. Fogalmunk sincs, hogy mi lesz a jövőben. Szerintem ez az ez elfogadhatatlan. A konzultációs díjak szintén elfogadhatatlanul magasak, sőt nem csak magasak, hanem azt gondolom, hogy itt ezért a pénzért értéket sem kapunk én azt gondolom, hogy ezt nem szabadna hagyni, hogy így menjen. Köszönjük, Vladimir Manka következik. Ďakujem, pán predseda. Vieme dobre, že dlhé roky sme... Köszönöm. Mint ahogy tudják, már egy ideje azt szeretnénk elérni, hogy kialakítsunk egy stratégiát a hosszú és rövid távú ingatlan politikára. Rámutattunk arra, hogy nem minden telephelynek kell a belvárosban lennie, különösen, hogyha a költségek túl magasak. Ezt mindig figyelembe kellene venni. Nézzük az Eurojust, Eurojust példáját például, vagy a lettországi példát. Ott azért én megértőbb vagyok az ingatlan politikával kapcsolatban, mert ott észszerű árak merültek fel, de mindenképpen küldjünk jelzést a tanácsnak, hogy nem fogadjuk el, nem szeret, nem tetszik nekünk ez a ez az ötlet, Von úr. E, igen, valóban azon nem lepődök meg, hogy a fogadó állam nem működik együtt, hiszen Nagy-Britanniában is e, most komoly problémák vannak, e, számos ügynökséget zárnak be. Én sem értem, hogy miért az világ egyik legdrágább városába telepettek, és a világ legdrágább városán belül a legdrágább helyen akarnak székelni, ennek semmi értelme nincs azt gondolom, hogy ezt a, a jelentésbe is be kell venni. Miért tette ezt a tanács. Nagy-Britannián belül, Londonon kívül is eh, egy sor olcsóbb helyet lehetett volna találni. A másik dolog a konzultációs díjak eh, eh, kérdése. Ezt is fel kell vetnünk, remélhetőleg a tanács a jövőben figyelembe veszi ezeket a kritikákat. Köszönjük. Hartung úr. Köszönöm. Elnök úr, szeretnék gratulálni a raportőrnek ehhez a kimerítő munkához. A legjobb eh, az lenne, hogyha bezárnánk ezt az ügynökséget, de a második legjobb eh, megoldás eh, az lenne, hogyha a konklúziónkban vagy ajánlásainkban azt mondanánk ki, hogy Eh, az ügynökségnek London eh, perifériájára kellene vonulnia, ahol szintén jók a közlekedési kapcsolatok. Jutta Hauk következik. Köszönöm szépen. Előre szeretném bocsájtani, hogy azért jöttem egy órával később ide, mert eh, az Alkotmányügyi Szakbizottságban egy óráig az ügynökségekről kellett a munkacsoportban beszámolót tartanom, de ott is több ízben kifejtettem, hogy hogyan jöttek létre az ügynökségek, tehát jogalkotás révén, és másrészt, hogy a székhely a mi hatáskörünkön kívül van. Tehát, hogyha az alaprendeletben megállapíthatnánk, hogy, hogy legyen az ügynök, hol legyen az ügynökség széke, az jó lenne, de akkor egy eljárás során még lehetne változtatni is, hogyha látjuk, hogy ilyenfajta fejlemények alakulnak ki, mint például az épületek bérlése esetében, amely hatalmas költségekkel jár. De ez nem a mi hatáskörünk, a tanács döntött, hogy Nagy-Britannia kell, hogy legyen a székhely, sőt, döntött arról, hogy London kell, hogy legyen, és arról is döntött, hogy London belvárosa, a Londoni City kell, hogy legyen ennek az ügynökségnek a székhelye. Ez 27 állam és kormányfő volt, akik ezt a döntést hozták. És akár fejre is állhatunk, nekik teljesen mindegy azt hiszem, hogy ezt meg is kellene tennünk, ezt mindig pellengére kellene állítanunk, és különösen akkor, hogyha nyilvánosan megtámadnak, hogy mibe kerül a mi adminisztrációnk, akkor ezeket ki kellene pellengéreznünk, ezeket az ügyeket, hogy ki felelős azért, hogy ez ennyibe kerül. De most, ami az emelt illeti, nem kapja meg ezt az épületet, vagy nem ö, költözhet el, és ö, ö, London ö, perifériára költözik, Nos, hát ez nem célra vezető, mert nekünk nincs a kezünkben ennek a helyzetnek a megoldása. Csak annyit mondanék kell, hogy nem talán ez sem eléggé kielégítőnek, mint ahogy az sem, hogy az Európai Parlament székhelyét hogyan kezeljük, ez egy másik dolog, ez nem ö, kielégítő, de ez a valóság. Azt hiszem, hogy ezzel szembe kell néznünk. Bok, Monsieur Bokros. Bokros úr. Uh, nagyon ö, méltányos megállapítás, ugyanakkor azonban meg kell fogalmaznunk véleményünket. Sose hittük azt, hogy nekünk kell döntenünk, vagy mi dönthetünk ebben. Ugyanakkor nagyon fontos, különösen azokból a politikai okokból, amelyekről beszéltünk, hogy a nyavajás Európai Parlamentnek hol legyen a székhelye például. Tehát, hogy ki hol ülésezzen, jó lehet a Canary Wharf nem Londonnak a legelegánsabb része, minden esetre egyike a legdrágábbaknak. Tehát ki kell fejtenünk, hogy ez pénzbocsékolás. Köszönöm. Köszönöm szépen, a jelentéstevünk lezárja majd. Én a következő észrevételt szeretném tenni, miután meghallgattam a jelentéstevőt, és az elég eltér elég egy bevágó véleményeket a különböző politikai frakciók részéről. A két észrevétel, amit jelentéstevőnk javasol ebben az írott jelentésben, szírás körül egyetértésre találnak. A kérdés az, hogy nem kellene egy negyedik észrevételt is tenni. Igen, ez az. Egy negyedik észrevételt. Jutta Haug emlékeztetett arra, hogy egy adott ország, illetve város kiválasztása egy ügynökség székhelyét ül, ez a tanástól függ, ezt mi nem vitathatjuk. De sajnálatunkat fejezhetjük ki, vagy csodálkozásunkat egy ilyen tényel kapcsolatosan. Tehát én eléggé támogatnám azt, hogy fűzzük, fűzzünk hozzá egy bekezdést az anyaghoz, az észrevételekhez, amelyben kifejtjük, hogy a Költségvetési Szakbizottság csodálatát fejezi ki, illetve tudomásul veszi, a tanács döntését, azt illetően, hogy az Európai Gyógyszerügynökséget Londonba helye, Londonban helyezi el, és csodálkozását fejezik ki, hogy ez az elhelyezés a legköltségesebb negyedét jelöltek ki az ügynökség székhelyéről Európa legköltség, legdrágább városának, és felhívja a tanács figyelmét arra általánosságban, hogy vegye figyelembe az ingatlanárakat, amikor kiválasztja egy új ügynökség székhelyét a választott fogadó országban. Nos, ez az elképzelésem. Tehát nem vitatjuk ezt a választást, ezt a döntést, ez a tanástól függ. Mi csodálkozásunkat fejezzük ki, hogy London városa, mint ahogyan többen is önök közül elmondták, ott egy olyan helyet választottak, ahol egyik legmagasabbak az ingatlan árak a világon. És ez az, és ki az, aki ezt fizeti, az az európai költségvetés. Tehát mi csodálkozásunkat fejezzük ki ennek kapcsán. És a jövőben felhívjuk a tanácsot arra, hogy e, a kérdésnek ezt a szempontját is vegye figyelembe. London mellett döntöttek, nagyon jó voltak más lehetőségek is, de minden esetre ezt a kritériumot nem vették figyelembe. Tehát az lenne jó, hogyha ez talán improvizált módszernek tűnik, de minden esetre jó lenne, hogyha ezt az észrevételt bemutatnánk. Geyer úr, aztán Szidónia kíván még hozzá szólni, mielőtt Mónika lezárja a vitát. Köszönöm elnök úr, támogatom javaslatát teljes mértékben. Egy megfogalmazási javaslatom lenne, azt is fel kellene venni, hogy az ilyen székhelyválasztás éles ellentétben áll a tanács azon általános felhívásával, hogy takarékoskodjunk hiszen ma délelőtt is arról vitázunk, hogy a költségvetést hogyan lehet karcsúsítani, és amikor maga a tanács is dönthet az Európai Unió kiadásairól, nos, akkor egy ilyen ö, döntést hoz, és azt hiszem, hogy erre az ellentétre fel kellene hívni a figyelmet. Elnök, Köszönöm, ez egy kiegészítő ér, Szidónia. Uh, Egyetértek a javaslatával, hogy hívjuk fel a tanácsot, hogy vegye figyelembe az árakat, amikor új ügynökség megalapításáról dönt. Ugyanakkor azonban nem biztos, hogy ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy csak az új ügynökségekről szóljunk. Nem is könnyű minél meghatározni, hogy mit is értünk új ügynökség alatt. Azt hiszem kiegészítésül hozzátehetjük azt, persze jó, mindig felülvizsgálható egy tanácsi döntés, nem kőbevésett biblia, tehát a tanácshoz intézett felhívás, hogy vizsgálja felül döntését, én tudom, hogy naivitás, de olyan ö, frusztrált helyzetben vagyunk, hogy akár naívak is lehetünk. Tehát hívjuk fel a tanácsot, hogy vizsgálja felül egyes ügynökségekkel kapcsolatos döntéseit, hogy megtakarítások legyenek elérhetők. Én azt hiszem, hogy mindenképpen a hatáskörünkbe tartozik az ilyen takarékossági indítvány. Köszönöm. Helga Trubel. Köszönöm, elnök úr. Szeretném aláhúzni, amit Jens Geyer, Szeretném aláhúzni, amit Jens Geyer mondott, és tekintettel arra a David Cameron féle e, indítványra, hogy az európai e, költségvetést e, csökkentsük. Nos, azt hiszem, hogy ennek összhangban kell lennie azzal, hogy hol Eh, legyen az ügynökségek székhelye, mennyibe kerüljen a bérleti díj, és ez eh, így rímel is azzal a kezdeményezéssel. Köszönöm. Monika, quelle conclusion? Akkor tehát Monika, milyen következtetést volna ebből az eszmecseréből? Tisztelt elnök úr, meg akartam verni a vitát, mert azt vártam, hogy ezzel a ponttal kapcsolatosan bizonyosan lesz vita, hiszen senki számára nem megmagyarázható, hogy noha nem London legdrágább negyedében, de minden esetre megpróbáltak egy olyan helyet találni, ami még drágább, hiszen London belvárosában vannak még drágább részek is, de nem próbáltak olyan helyet találni, ami mm, jól elérhető. Tehát ezt a pontot még mindenképpen szeretném hozzávenni az eddigiekhez, és ebben az összefüggésben talán még pontosabban is megfogalmazhatjuk, hogy szeretném hozzáfűzni, hogyha a tanács döntést hoz egy ilyen épületről, akkor az ügynökségekről szóló döntéseknél is foglalkozzon az ügynökség székhelyével, egy közép, illetve hosszú távú ingatlan politika lebonyolítását kell lehetővé tenni észszerű árakon, hogy a megtakarítási szükségszerűségnek is megfeleljünk, illetve az administratív költségek csökkentésének, hiszen Londonban van ö, még néhány, lenne még néhány hely. Tehát ezeket a pontokat abszolút támogatom, és itt nem marad más hátra, mint hogy elmondjam Harton kollégának, hogy nem olyan könnyű megszüntetni az EMEA-t, és erre nincs is szükség, hiszen ennek az ügynökségnek a törvényes feladatait kell teljesítenie, de egyébként nagyon súlyos károkat szenvedne az európai ágazat, tehát ez nagyon komoly károkat okozna a gyógyszerek engedélyezésénél és más területeken. Ebből azokból kérem, hogy a véleményt négy ponttal fogadjuk el, a tanácsra vonatkozó pontot még vegyük hozzá, és ezt a véleményt költségvetési szakbizottságként így le tudjuk adni. Très bien. Donc... Remek. Köszönöm. Talán miután szemításba vettük azt, amit mondtál, tehát a jelentéstevő utolsó javaslatát, tehát az, amit én javaslok, a négyes pontot illetően, ez az észrevétel nem hiszem, hogy elmentünk odáig, amit Szidonia javasol, azaz, hogy a tanácsot felhívjuk arra, hogy változtassa meg a döntését. Tehát tudjuk, hogy ez szörnyű ez a rendszer, és hogy a tanács ezt nagyon rossz néven venné. De egy négyes pontot hozzáfűzhetünk, mely szerint a Költségvetési Szakbizottság tudomásul veszi a tanács döntését, hogy az emelt Londonban helyezi el, csodálatát fejezi ki, hogy a javasolt elhelyezés az ügynökség számára az egyik legdrágább negyedre vonatkozik, az európai, Európa legdrágább városában, illetve az Unió legdrágább városában. És ez ellentétben áll a tanács költségvetési politikájával, illetve megtakarítási politikájával. A jövőben általánosságban egy ingatlan egy hosszú távú ingatlanpolitika keretében az európai intézmények számára. A COBU felhívja a tanács figyelmét arra, hogy vegye figyelembe az ingatlanárakat, amikor kiválasztja egy lehetséges új ügynökség székhelyét a fogadó országban. Azt hiszem, hogy egy ilyen megfogalmazás valamennyi véleményt lefed, hiszen azt mondjuk, hogy egy hosszú távú ingatlan politikára van szükség, ezt javasolja a kezetektől fogva a jelentéstevőnk. Nem vonjuk kétségbe a, vá- a város megválasztását, hiszen ez a tanács döntése. Mi csodálatunkat fejezzük ki, meglepetésünket fejezzük ki, és ragaszkodunk az, hogy ez a választás költséges, és ellentétben áll a tanács politikájával, és a jövőre nézve egy figyelmeztetést fogalmazunk meg. Megfelele ez a megfogalmazás önöknek? Tudunk erről szavazni? Ki van ezen szöveg mellett, ezzel a szóbeli módosítóval kiegészítve? Köszönöm, azt hiszem hangú. Ki van ellene? Á, Szidonia ellenzi. Ő tovább akart lépni. Nagyon bátor. Tartózkodás? Remek. Akkor tehát ezt a véleményt elfogadtuk, és azt mondhatjuk, hogy ez egy egyhangú vélemény. Egyhangú plusz Sidonia, de azt hiszem, hogy Sidonia még bátrabb. Köszönöm, köszönetet mondok az ügynökség képviselőjének is. Bízunk abban, hogy jól használják majd ezeket az ingatlanokat, és jól teljesítik majd fontos feladatukat. Csak néhány percünk van még, hogy az utolsó dossziéval foglalkozzunk, amely a berek. Mónika, azt hiszem, hogy ez egyszerűbb lesz. Ez nem bonyolult, itt a berekről van szó. Az elektronikus kommunikációs ügynökségről 2009-ben alapították, és el kell mondanom, hogy noha von úr megpróbálta hazát megvédeni, Lettország nem gazdagabb, mint Anglia, de mégis köszönetet mondok Lettországnak azt illetően, hogy mit tesznek a lettek az ő európai ügynökségükért. Ez egy ö, ingatlan projekt, egy történelmi épületről van szó, központ is fekvésű, a tulajdonos a lett, orsz, lett áram, 780 négyzetméter, itt 8 parkolóhely van, sokkal kevesebb emberre, mint Londonban, 30 embert tud, 30 embert tud befogadni ez az épület, két évig béletmentesen kapjuk meg a kormánytól ezt az épületet, addig a lett kormány vállalja a béleti díjat, a renoválási költségeket szintén a lett kormány vállalta át, 10 év a szerződés ö, időtartam, 2021-ig van felmondási lehetőség, és a 6 hónapos felmondási idő betartásával 2011 április-májusára tervezik a szerződés aláírását, és 2011-ben megtörténik az átköltözés is. A biztonsági berendezések egy részét szintén a lett kormány mert már, mint a költségeket, mellékköltségek, á, nyol, 80 ezer, 10 ezer a takarításra, 10 ezer a karbantartásra, bérleti költségek a két év letelte után, tényleg nagyon észszerű szinten vannak. 2400 eurót fizetünk havonta, 3 eurót 10 négyzetméterenként a bérleti díj, tehát köszönetet mondhatok a lett kormánynak, ilyen béleti díjakat szeretnék látni mindenhol, akkor minden ö, ügynökség béleti díjához hozzá tudnánk kerülni, illetve ezt meg tudnánk szavazni. A kollégák ezt megerősíthetik, hogy ezt tökéletesen bemutatták, ez, és itt a jelentéstevőnek semmiféle plusz kérdést nem kell feltennie, ilyen béleti díjakat szívesen támogatunk. Tehát itt nem adunk véleményt, elnök úr, ebben az esetben. Elnök, köszönöm, nincs észrevétel, nincs megjegyzés, tehát erről nem lesz vélemény. De Monika még valamit hozzá kíván fűzni. Nem a berekhez, hanem egy egész rövid megjegyzés Breslovval kapcsolatban. Itt az épület költségei az alatt vannak, amit nekünk be kellene jelenteni, tehát arról tájékoztatnám a Költségvetési bizottságot, hogy a Breslóban szintén lesz egy információs iroda jövőben, az Európai Parlament és a Bizottság információs irodája, és egy nagyon kedvező áru épületet kapnak, két évig használják, és ez egy végleges épület lesz, de most a következő 24 hónapra 5000 eurós béleti díjat fizetünk havonta, ez egy észszerű ár. Erről csak tájékoztatni kívántam önöket, hiszen ez a határ vagy a küszöbérték alatt van, de jó erről tájékoztatni még akkor is, hogy nincs bejelentési kötelezettség. Merci bien. Breslau, c'est le nom. Köszönöm. Breslau, Wroclaw, német neve. Remek. Ezt a megjegyzést mindenképpen fontosnak tartottam megállítani. Köszönöm, köszönetet mondok Monikának kiváló munkájáért. Azt hiszem, hogy így egy nagyon fontos véleményt tudtunk megfogalmazni a jövő szempontjából. Nos, mostantól kezdődően áttérhetünk a szavazásra. Először is a 10 hetes napirendi pontról van szó a napirendünkön. Itt Matera, Barbara Matera véleményéről szavazunk. Ennek tárgya az európai globalizációs alkalmazkodási alap igénybevétele, mégpedig a General Motors belga ö, alkalmazotta javára. A szavazás előtt Epping úr akar észrevételt tenni. The Is it, is it working? It's on. On, okay. Uh, eh, thank you well. Köszönöm, elnök úr. Tényleg ezzel kapcsolatban szeretnék hozzászólni mert ellene kívánok átlást foglalni, tehát nem szeretném, hogy a támogatást itt élnénk meg. Az én választási körzetemben elhelyezkedő cég javára, mert a General Motors új gyárat nyit Antwerpenben 400 millió eurós beruházási összköltséggel és itt pedig jelentős számban bocsátottak el a munkavállalókat. Itt adott esetben, hogyha megszavazzuk ezt, akkor 153 ezer euró bruttó támogatás illetné meg az elbocsátott munkavállalókat, ami túlzottan nagy összegnek számít. Természetesen én jó néven vettem volna, hogyha ilyen összegű végkielégítést kaptak volna. Azonban a vállalatot ők számos esetben önként hagyták el, és így nem illette meg őket a végkielégítés összege. A cég ráadásul önmaga jól működik, versenyképes, nyereséget termel, máshol új telephelyeket létesít, tehát az Opelhez hasonlóan sőt, annál még jobban is működik, mert nem egyszer operes munkavállalók válnak meg a saját munkaadójuktól, hogy átszegődjenek ide, és itt munkavállalási szerződést kössenek tehát jelentős volumenű végkielégítések birtokában kötnek új munkaszerződést. A globalizációs kiigazítási alap igénybevétele ilyen esetben nem tűnik indokoltnak, és azt hiszem, hogy másút jobban felhasználható. Gondoljunk ugyanis az adófizetőkre, akik valójában saját zsebükből teszik hozzáférhetővé ezeket az összegeket. Ők finanszírozzák az ilyen állami támogatásokat, illetve európai alapokat, és adott esetben nem fogják igazán meggyőzőnek találni az ez emellett felhozott érveket. Tehát én ellene szeretnék szavazni, és szerettem volna némi háttér felvázolásával kifejteni a véleményemet, tekintettel arra, hogy az érintett cég az én választókai körzetemben található. Köszönöm. Nos, eh, általában eh, nincsen vita erről a témáról, mert eh, csak szavazunk erről, de mégis csak emlékeztetnék, emlékeztetném a képviselőket arra, hogy a globalizációs kiigazítási alap működése értelmében a mi bizottságunk véleményt ad ki, és ez a Súr Bizottságnak is témája lesz. Tehát erről már tartottunk vitát, és most szavaznunk kell. Andressennek adom meg a szót, aztán Barbarának, és aztán pedig megyünk tovább. Szavazunk. Köszönöm, elnök úr. Csak szerettem volna hangsúlyozni, hogy amit Epping úr most mond, az alátámasztja mindazt, amit én a Súrbizottságban már hónapok óta mondok. Fogalmunk sincs azzal kapcsolatban, hogy ezt a pénzt hogyan használják fel, és senki nem tudja, hogy tényleg ezt a pénzt rendeltetésszerűen használják-e, vagy valami másra mennyi, meddig fogjuk még ezeket a kifizetéseket, globalizációs alkalmazkodási alap kifizetéseket jóváhagyni, eh, anélkül, hogy tudnánk, hogy mire használják fel a pénzeket. Azt gondolom, hogy ez a felelősség teljes hiánya, eh, és felelőtlen a bizottság, ez a bizottság, hogyha egy ilyen transfert megszavaz. Köszönjük. Kedves kollega, Barbara, tudunk-e szavazni? Igen, elnök úr, ahogyan mondta, nem nyithatjuk meg újra a vitát ezzel a témával kapcsolatban, tehát amit Epping úr mondott, eh, azzal kapcsolatban azt kell elmondanom, hogy amikor a vita folyt, meghallgattuk vonatkozó véleményét. Eh, ugyanakkor eh, ne dőljünk hátra, és pihenjünk babérainkon, hanem panaszkodjunk, ha ilyen aggályok fogalmazódnak meg bennünk fejtsük ki azt, hogy adott esetben nem vagyunk meggyőződve arról, hogy csak ugyan a nagy számban elbocsátott munkavállalók támogatására fordítódik az összeg, illetve az ő vissza illeszkedésüket támogatja a munkaerőpiacon. Tehát az ő átképzésük, a számítástechnikai tanfolyamokon való részvételükre történő beiskolázások, stb. csak ugyan támogathatná ezt a visszailleszkedésüket. Tehát kérjünk eh, felvilágosítást a felhasználóktól a tekintetben, hogy valóban hatékonyan költik -e el az ilyen pénzt, eh, illetve támogatja-e a visszailleszkedésüket eh, az erre fordított összeg. E, tehát e, kérjük fel a bizottságot, vizsgálja meg, miként használják föl ezeket az alapokat. Biztos vagyok abban, hogy e, indokolt válaszokra számíthatunk, hiszen nem engedhetjük meg, hogy ezeket az összegeket más módon vagy más célból használják föl, mint amire szántuk. Tehát, hogy átképezzék a munkahelyüket, vesztetteket, és támogassuk az ő további szakmai karrierjüket. Itt e, ezzel kapcsolatban hatáskörrel a bizottság rendelkezik, tehát hogyha ilyen felvilágosításra van szükségünk, akkor az illetékes e, bizottsági e, osztályhoz kell fordulnunk. Nem szabad újból és újból fölvetnünk ugyanazt a problémát itt, ahol ezen csupán rágódni tudunk, hanem ahelyett, hogy rémhíreket terjesztenénk, próbáljuk meg a bizottságtól lekérni azokat az adatokat, amelyek adott esetben meggyőzhetőek természetnek az összegek megfelelő, vagy éppenséggel nem megfelelő felhasználásáról. Tehát azzal nem megyünk sokra, hogyha újra meg újra megfogalmazok ezzel kapcsolatban az aggájainkat és fenntartásainkat. E, a jövőbeli e, munkánk elősegítésére tényleg tisztán kell látnunk, és evéget kell e, intézkednünk. Hogyha az ember képtelen erre, hát akkor ne dolgozzon a parlamentnek. Mi mást mondhatnék ezzel kapcsolatban? Köszönöm lezárom akkor ezt a vitát. Nem adom meg a szót, nem adom meg a szót Hartung úrnak, mert mondtam, hogy le van zárva a vita. Na, ügyrendi? Hát akkor gyerünk. Csak azt szeretném megkérdezni, hogy akkor ezt most elhalasztjuk? Mert először előző az információra van a szükség ahhoz, hogy állást lehessen foglalni. A raportőr azt javasolja, hogy szavazzunk. Ugye azt javasolja, hogy szavazzunk. Nos, akkor Hartong úr javaslatát is eh, szavazásra bocsátom. Ki van amellett, hogy halasszuk a szavazást el? 1, 2, 3, 4, 5. Ötem. Ki van az elhalasztás ellen, tehát akkor szavazni fogunk, mert ez volt a többség. Akkor nézzük a szavazólistát. Három módosító indítvány van, a legalábbis az én szavazólistám szerint. Mindenkinek van szavazólistája, ugye? Van a nagy E bekezdés, gyakorlatilag ez egy preambulum bekezdés, az egyes módosítás Álvaro úrtól, a raportőr ellene van, ki van mellette? Heten vannak mellette ki van ellene. Hát ez hétnél több, tartózkodás ketten. Akkor ezt elutasítottuk. Második módosító, ugyanezektől az emberektől a raportőrt nem támogatja, ki van mellette. Nyolcan vannak mellette, ki van ellene. Ez nyolcnál több, ki tartózkodik. Kettő tartózkodás van elutasítottuk. A hármas módosító ugyanezektől az emberektől megint csak ellenzi a raportőr, ki van mellette. Nyolcan vannak mellette, ki van ellene? Ez nyolcnál több tartózkodás, kettő tartózkodás, kicsit más az eredmény de mind a három módosítót leszavaztuk, most pedig akkor a jelentésről szavazunk, végszavazás, tehát ki van mellette, Végszavazáshoz megszámoljuk a szavazatokat, tehát kérem, hogy tartsák fenn a kezüket. Ha magamat is hozzadom, akkor 27-en mellette, ki van ellene? Négyen vannak ellene. Ki tartózkodik? Egy tartózkodás. Nos, akkor ezt a jelentést elfogadjuk, és gratulálunk a raportőrnek. Most pedig jönnek a, jön a 18-as napirendi pont, a 2011-es költségvetés raportőrének adom meg a szót. Ez a négyes átutalás közvetlenül a most megszavazott témára vonatkozik, nevezetesen az európai globalizációs alkalmazkodási alap igénybevételéről szól. 9 e, millió 593 ezer euró összegben. A javaslatom az, hogy támogassuk ezt az átutalási indítványt. E, nos, e, azt hiszem, hogy ugyanaz a többség ki van mellettem. Ellene ugyanaz a helyzet, mint az imént, egy, kettő, három tartózkodások, van tartózkodó, nem. E, jó, akkor jóvá hagytuk, köszönöm Szidónia. Végezetül Helga, egy igen kis összegű átcsoportosítási kérdélem. A e, számvevőszék e, 120 ezer e, euró e, átcsoportosítását kéri e, az épületfenntartási költségek, illetve a jogi költségek javára. Olyan számvevőszéki jogi segély vonatkozásában, amely adott esetben szükségesé válhat. Miután elő, a 24-es cikk értelmében nem lehet előre megbecsülni az ilyen összegek pontos összegét, arra teszünk indítványt, hogy egy ilyen összeg átutalásáról foglaljunk állást. Nem tudom, hogy van-e konkrétabb információ a tekintetben, hogy mi várható e tekintetben Úgy tudom, hogy itt itt van a számvevőszék képviselője, kérem mutatkozzon be, és utána beszélhet. Köszönöm, elnök úr. Én a számvevőszék pénzügyi osztályvezetője vagyok. Az átutalási kérelem hátterében a számvevőszéknél foglalkoztatottak 21 cikkben rögzített illetményének hátteréül képezett tartalékokra vonatkozik, illetve a jogi segélyt, segélyszolgálat költsége amely adott esetben szükségesé válhat és igénybe kell venni. Két különböző ügyben merült föl eddig. Az egyik a kollégium amelyet eh, a számvevőszék négy eh, munkavállalója esetében eh, vett igénybe, és a munkavállalók más szervezet közreműködésével végrehajtott függelemsértésével kapcsolatos jogsegély szolgálat igénybevétele. Ez a költségek vonatkozásában ma még nem becsülhető, mert a jogászok még nem számlázták le közreműködésük költségeit, de minden esetre úgy véljük, hogy a 20 ezer eurós összeget ez nem haladhatja meg. Természetesen a fejenként 20 ezer eurós költség megterítése iránt fogunk intézkedni a későbbiekben, de ennek előfinanszírozása céljából igyekszünk a saját épületbiztonsági megtakarításaink rovására képzett tartalékból fedezni az előfinanszírozott összeget. Köszönöm. Köszönöm, igazgató úr. Raportőrnő, ön mit von le ebből a válaszból? Számomra elegendő ez az információ, és ennek az alapján azt javasoljám, hogy, hogy az átcsoportosítás mellett szavazzunk. Nagyon köszönöm, akkor ezt az átcsoportosítási kérelmet szavazásra bocsátom, ahogy ezt a raportőrünk javasolta, ki van mellette. Köszönöm, ki van ellene? Ketten vannak ellene, tartózkodás, nincs tartózkodás, akkor ezt az átcsoportosítást megszavaztuk. Úgy tűnik, hogy nincs több átcsoportosítás, ugye? Több nincs. Jó. Akkor eh, köszönöm önöknek kimerült a, elfogytak a napirendi pontok, e, már mint azok a napirendi pontok, amelyekkel a Költségvetési Bizottság foglalkozik. 10 percre felfüggesztem az ülést, nem menjenek messz, messzire, ugyanis 11.30-kor kezdődik a közös találkozása a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak és a Költségvetési Bizottságnak. E, tehát 10 percre felfüggesztem az ülést. apparemment, il y a un nouveau document de travail envoyé. Mes chers collègues. Tisztelt kollégák. Un peu de silence, s'il vous plaît. Egy kis csendet kérek. Folytatjuk a Költségvetési Szakbizottság munkáját. Örömmel üdvözöljük a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságot egy újabb együttes ülésre, nyilvános ülésre. Üdvözlöm az itt jelenlévő látogatókat. A Költségvetés Ellenzési Szakbizottság delegációját Jean-Pierre Audi elnökli, kifejti jelenlétének okait. Elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném üdvözölni a Költségvetési Szakbizottság tagjait, az 50-es cikk lehetővé teszi, hogy együttműködjünk, a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság és a Költségvetési elnézést kell kérnem de Magistris elnök úr nevében, aki most a nápolyi polgármesternél van, és választási kampánya miatt nem tud itt lenni. És a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottságot képviselem, amit valamikor elnököltem, és nagyon örülök, tehát, hogy itt vagyok körükben, és örülök, hogy ezt az ülést együtt elnökölhetem Lomaszúr elnöket. Merci, cher collègue. Bon, l'inconvénient, c'est que les deux... Nos, a két társ elnök ugyanazon politikai párt tagja, és ugyanazon országból jövünk. Hát ez egy véletlen, de természetesen megpróbáljuk teljes függetlenségünket, objektivitásunkat megőrizni, mivel ez a téma különösen fontos. A napirend elfogadása nincsenek észrevételek, tehát az egyes pontot elfogadtuk, a kettes pont két korábbi ülésünk jegyzőkönyvének elfogadása 2010. július 13-14 és 2010. szeptember 24-e ülésről van szó. Hogyha nincs észrevétel, akkor ha az ülés végéig nem érkezik észrevétel, akkor ezeket a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. És rögtön át is lépünk a hármas napi rendi pontra, a költségvetési reform reformja az EU általános költségvetésére alkalmazandóan. Itt az 51-es cikk az eljárási szabályzatból előírja, hogy szakbizottságaink már több hónapja együtt dolgoznak. Köszönetet mondok a jelentéstevőknek és a munkacsoport tagjainak, akik nagyon jelentős munkát végeztek, és így alakult ki egy közös javaslat, illetve egy írott jelentés, amivel kapcsolatban most eszmecserét folytathatunk. Megadom a szót mindkét jelentéstevőnek, azt kérvén tőlük, hogy legyenek a lehető legösszefogottabbak, legrövidebbek, hiszen egy kicsit kevesebb, mint egy óránk van az eszmecserére ezzel a fontos témával kapcsolatban. udvariasságból, lovagiasságból Ingeborgnál kezdtem volna, de Ingeborg és Rivellini úr megállapodtak, hogy először Rivellini úr beszéljen. Rivellini úr, mi a szó. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok rövid lenni. De ma uh, Gressle kolléganővel egy jelentéstervezetet nyújt, mutatunk be a költségvetési rendelet módosítása tárgyában, amely jelentés nagyon nagy terjedelmű és összetett. 220 módosítót tartalmaz ez. A számozásnál egy hiba van, a 98-as kétszer szerepel, ezek a módosítók néha nagyon jelentős és fontos módosításokat eszközölnek a bizottság javaslatához képest. Megpróbáltunk tekintetbe venni valamennyi eltérő feltevést, amelyek felvetődtek a bizottságokkal való informális találkozón, illetve a munkacsoportban, valamint a szemvevőszék véleményét, az Európai Ombudsmanét, de különösen az alapok kedvezményezetjeinek akartunk hangot adni, hogy egy konkrétabb reform perspektíváját tudjuk számukra biztosítani. Grassle kollégával egyetértésben a módosítókat próbálom észszerűen bemutatni, kiemelvén, hogy melyek a vezérelvek és a módosítások okai. A kolléganő pedig aztán két különlegesen kényes szemponttal foglalkozik majd. Egyrésztről a magán közpartnerségek és a pénzügyi eszközök témájával a munkadokumentum összefoglalását elkészítettem, és azt hiszem, hogy így megnézhetik a módosítók számozását, illetve a változtatásokat. Az első módosítók az 1-estől a 11-esig megpróbálják az Európai Külügyi Szolgálattal kapcsolatos tárgyalásokat tükrözni, valamint a jogi szolgálat útmutatásait, és világosan meghatározzák a határidőket, a feltételeket és a lejáratokat. A 11-estől a módosítók általánosságban olyan rendelkezések beillesztésével foglalkoznak, amelyek a végrehajtási rendetekben szerepelnek, tehát az volt 290-es bekezdés. Ezeket beillesztjük a költségvetési rendeletbe abban az esetben, hogyha ezek lényeges elemnek minősülnek. Itt semmit nem újítottunk meg, csupán a végrehajtási rendelet módosításaiból átvettük ezeket a rendelkezéseket. Ezen kívül a parlament előjogainak maximális megőrzésére törekedtünk, ahogyan ezeket az előjogokat a Lisszaboni szerződés is meghatározza, különösen a parlament új szerepét illetően költségvetési hatóságként. Így például a 24-es, a 33-as és az 59-es módosítók foglalkoznak ezzel. Felvetődött az a kötelesség, hogy a parlamentet mindig tájékoztassák a bizottság döntéseiről, különösen, hogyha ezek a döntések mentesítéseket jelentenek a költségvetési rendeletben szereplő előírásokhoz képest, akár az elcsoportosítások, akár a pénzügyi műveletek tárgykörében. Az átláthatóság és az ellenőrzés továbbjavítandó, Különösen a számvevőszék javaslatára beillesztettük a 29-es bekezdést. Itt a elfogadható hiba kockázat új koncepciójáról van szó, nem csupán a tagállam vonatkozásában, hanem az alap vonatkozásában is, és ez így egy irányítási eszközzé válik. Ezen kívül különösen a 47-es módosítóval megpróbáltunk nagyobb tudatosságot létrehozni a pénzügyi terv vonatkozásában a következő pénzügyi évekre vonatkozóan. Kérjük az Európai Bizottságot, hogy a pénzügyi programozás kapcsolódjon a projektekhez, nem ö, csupán akkor, hogyha ez megfelelő, hanem éves alapon. A 48-as, 49-es és az 50-es módosítók az információ áramlást állítja vissza a parlament irányában a költségvetési eljárás során, és megbízható tájékoztatási alapot nyújt a költségvetési hatóság számára, hogyha köz- és magánpartnerségekről van szó, vagy pénzügyi eszközökről. Különösen, hogyha ezek esetében felmerül a veszteség kockázata. De ezekkel a vetületekkel majd Gressle asszony fog bővebben foglalkozni. A parlament javaslatai korlátozzák a költségvetés módosítások számát, hogyha ezek nem különösen szükségesek, akkor ezek megakadályozzák a parlament céljainak végrehajtását. Ez az 53-as módosító. A 69-estől terjedő módosítókban az volt a célunk, hogy a bizottság továbbra is a költségvetés végrehajtásának felelőse maradjon. Ezen kívül az is fontos, hogy a dokumentumokat rendelkezésre bocsássák a mentesítő hatóság részére. A 71-es, a 73-as és a 85-ös az 56-os bekezdés alternatív megfogalmazásait tartalmazzák. Az 56-os cikk, ez a bizottság javaslata és egy szeminárium gyümölcse, amelyet a bizottság tartott. Az tagállamok kez, irányító kezelő hatóságaival együttesen a parlament kérésére. Itt a miniszteri szinten ö, kezelt vagy aláírt alapokról van szó. Itt van a 84-es módosító, amiben beillesztettünk egy záradékot, egy véd záradékot, ahol is arról a helyzetről van szó, amikor a kifizetéseket felfüggesztik, mert nagyon erős felügyeleti hiányosságokra derül fény egy tagállam részéről, vagy egy hitelesített szerv részéről. Nagyon sok az egyszerűsítés. Röviden emlékeztetnék a 115-ös módosítóra, hogyha késedelem következik be a kifizetésekben, mint ahogyan ez a közigazgatásról szóló irányelben is szerepel, vagy a 122-es módosító, a könnyített közbeszerzés, a 159-es módosító, a clearing bizottságok létrehozásáról, vagy akár a 139-es módosító egyszerűsített erősítettebb ellenőrzésről, a nagyon alacsony összegű kifizetéseknél, amik 5000 euró alattiak, vagy a 147-es módosító a degresszivitás elvének megszüntetéséről, a 117-es módosító az e-government bevezetéséről, ezen költségvetési rendeletbe végezetül szeretnék egy fontos diadalt is jelezni, amit a parlament elért. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy különösen a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság számára a 164-es, 165-ös, 166-os, 168 os 185-ös cikkek, amikkel sikerül majd meggyorsítani a mentesítési eljárást egy hónappal, ez egy nem jelentéktelen vívmány. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Gressle asszony következik. Köszönöm szépen. Szeretnék utalni arra, hogy megpróbáltunk egy egyöntetű reformot létrehozni, és azt hiszem, hogy ez sikerült is. Kérném, hogy néhány tárgyalási álláspontot, amit a jelentésben felépítettünk, azokat őrizzük meg, és ne semmisítsük meg. Mert nagyon kemény tárgyalások lesznek a tanácssal és részben a bizottsággal is. Utalnék arra, Revelini kolléga elmondta, az 56-os cikk, a megosztott irányítás különös aggodalmat kell bennünk. Az 56-os cikk szerint egy ilyen táblázatot tudok bemutatni, ez az új jelentéstevői javaslatunkban is szerepel az 56-as cikkhez. A tanács korábbi javaslatát részben átvesszük, a Regis szakbizottság véleményét szintén tekintetbe vettük. Minden kollégának elmondanám, hogy várjuk meg a holnapot, amíg módosítókat nyújtanak be, hiszen jó lenne megpróbálni ezeket az ellentétes álláspontokat valahogyan összefogni. Ez az 56-os cikkel kapcsolatos vita volt. Több informális találkozót tartottunk a bizottsággal, ott megpróbáltuk a módosítóinkat kifejteni. Egy módosítóval foglalkoznék, mert ebben a bizottság kritikája erős, legalábbis egy mailben ezt közölték velünk. Szerintük ez a módosító bürokráciát teremt. Itt a hetes módosítóról beszélek, ahol a kamatozó számlákról van szó, tehát az előfinanszírozáshoz szükséges kamatok. Tudjuk, hogy az egész költségvetés esetében fontos az, az előfinanszírozás. Mostanáig, hogyha előfinanszírozás volt, akkor a bizottság arra kényszeríti a kedvezményezettet, hogy ezt az előfinanszírozást egy kamatozó számlára tegye. Tehát a kedvezményezett arra kényszerül, hogy válasszon egy olyan, szemet, egy olyan szemet, amely kamatozik. A bizottság új javaslata ezeket a kamatokat megszünteti. Az a probléma, hogy itt 50 millió euróról van szó évente, és ez tulajdonképpen sok pénz. A bizottsággal egyetértünk abban, hogy ezt a kötelezettséget, tehát hogy kamat legyen, ezt meg kell szüntetni. Tehát azt mondjuk a kedvezményezetnek, hogyha megkapja a pénzt, oda teheti, ahova akarja, nem kényszerül arra, hogy kamatozó számlára helyezze el. Ez a mi újításunk. De hogyha azt mondjuk, hogy vannak kamatok, akkor ez a kamatok a projekt javára kell, hogy szolgáljanak, tehát hogyha kamatok vannak, akkor az EU részesedését csökkentjük. Tehát mi nem akarjuk kötező tenni a kamatozást, de hogyha vannak kamatok, akkor nem tehetünk úgy, hogy az illető azt tegye a kamatokon, amit akar, hiszen ez EU-s pénz. Ez az első probléma. Tehát, hogyha kamat tozik a számla, és a bizottság nem foglalkozott eddig ezzel, hogy mi történik a kamatokkal, akkor a kamatokat a projektre kell fordítani, tehát itt nem arról van szó, hogy a kutatóintézetek saját karácsonyi ünnepségeiket finanszírozzák ezekkel a kamatokkal. Ez volt a mi problémánk. Tehát nem akartuk, hogy ezekkel a, dolgok, ezekkel a pénzekkel olyan dolgokat tegyenek, amelyek az EU imázsát károsítják. A legjobb az lenne, hogyha nem lennének kamatok, akkor nem kéne vele foglalkozni, ezt akartuk biztosítani. És a következő problémánk, hogy itt sok pénzről van szó, milliókról. Mit teszünk, hogyha az, aki a pénzt kapja, megtagadja továbbadni a pénzt, mert kamatbevételei vannak, amit fel tud valahogyan használni. Tehát mi gondol, nekünk gondoskodnunk kell arról, hogy ez a pénz ne menjen tovább, talán hónapok vagy hetek után jut csak tovább ez a kamatpénz, mi ezzel politikákat akarunk finanszírozni. Tehát megpróbáltunk azzal foglalkozni, hogy mit is teszünk ezzel a pénzzel, illetve hogyan érjük el azt, hogy az oda jusson, ahova kell, és ne maradjon az állami felső szinteken. Ezt talán kiosztják NGO-knak, akik örülnek a plusz finanszírozásnak. Ez a mi módosítunk értelme, és e, a bizottság bürokrácia, bürokrácia teremtésnek érzi ezt a módosítót, de itt egy olyan probléma megoldásáról van szó, amit a bizottság még nem is látott. És még sok más esetben is tarthatnék ilyenfajta beszédet, a Költségvetési Szakbizottság kollégáinak kívánalmára a PPP projektekről akartam tulajdonképpen ma beszélni. A költségvetési rendelet néhány jelentős újítást eredményez a PPP-k és a pénzügyi eszközök tárgyában. A PPP-k már a 187-es cikk alapján léteznek, a Joint Technology Initiatives és az ITER területén például nincsenek erre vonatkozó szabályok a költségvetési rendeletben, ez tanácsi rendeleten alapult eddig, és láthattuk az ITER-rel, hogy problémák vannak, ellentmondások a költségvetési rendelet és a tanácsi rendelet között a tanácsi rendelet előír olyan dolgokat, ami nincs a költségvetési rendeletben, illetve fordítva, ezt át kell gondolnunk, hiszen ez olyan konstrukció, amiben mi nem veszünk részt az együttdöntésben, jó lenne pedig, hogyha valamilyen formában mi benne maradnánk ebben a dologban. Nincs jogalapunk, éppen ezért nagyon fontos intenzíven foglalkozni ezzel a kérdéssel. A bizottság tervezette háromféle PPP-t irányoz elő, PPP-ket tagállami jogalapján, PPP-ket szerződéses rendelkezések alapján és a másodlagos jog alapján ez a PPP-k harmadik formája. Tehát üdvözöljük azt, hogy a költségvetési rendeletben egyáltalán szabályozásra kerülnek a PPP-k, hiszen eddig jelentős bizonytalanságok álltak fenn. A bizottság a javaslatával azonban minden szerepet kinyitott, a javasolt rendelkezések nagyon pontatlanok, és különböző értelmezésekre adnak okot. És ö, a magánpartnerek esetében erősebb ellenőrzéssel próbálták a problémák elejét venni. A mi célunk viszont az általános kötelező kritériumok és jogi tisztázás. Még egyszer utalnék arra, hogy nem a PPP-k alapításán akarunk ellenőrzést gyakorolni, hanem itt mi csak meghallgatási folyamatban vagyunk, a tagállami PPP-k, tagállami jogalapján létrejövő PPP-k esetében a költségvetési irányítást a magán alapításokra lehet átvinni, és ott a bizottság társaságokat, társaságban partner lehet, tehát a bizottság partnerként a tagállamokban, tagállami jog alapján PPP-ket alapít azt hiszem, hogy európai megoldásokra lenne szükség, és ezért javasoljuk ezt a lehetőséget, mert látjuk, hogy az ellenőrzés elvesztése veszélyeztet, hiszen a tagállami hatóságok gyakran nem ismerik a közösségi jogot, különböző garancia, kockázatok vannak, és éppen ezért ezt a részt mi törölni akartuk a dokumentumból a másodlagos jog alapján vagy a szerződések alapján alapított PPP-k esetében együtt döntést akarunk a parlament részéről, és a bizottság felhatalmazását, hogy egy minta rendeletet adjon ki a delegált jogi aktusok keretében, ezzel nekünk nincs problémánk, de azt szeretnénk, hogy a szemvevőszék véleményt alkosson a költségvetés rendelettel kapcsolatban, és az ITER esetében nem ez volt a helyzet, az eredmények, ennek az eredményével mostanáig küzdünk,